I think we can start. Kezdjük el a munkát. Guten Morgen, liebe... Jó reggelt kívánok, kedves kollégák, tisztelt hölgyeim és uraim. Üdvözlöm Önöket. A napirend tervezetet elfogadottnak tekintem, ha nincs senkinek felszólamlása ellenkező értelemben. Elnök közlemények, elnöki közlemények nincsenek. Jön az első érdemi napirendi pont. A turisztikai munkacsoport eszmecsere Pedro Ortunnal, mióta a Task Force létrejött, illetve újra létrejött az új jogalkotási időszakban. István, új helyit is, új hely Istvánt is üdvözlöm. Ő ugyanis a Task Force végrehajtási felelőse, így döntött a bizottság. És itt van a turizmus, vagy idegenforgalom politikai főigazgatóságtól tehát Pedro Ortun igazgató úr, akivel most áttekintjük az idegenforgalmi politika aspektusait, és akkor üdvözlöm is Ant Ortun úr, és még mondom, hogy a bizottság új kezdeményezéseket fogadott el a mai dátummal, ez véletlen, de pozitív egybeesés, és ön mindezek ellenére itt van, és egy új közlemény készül. Emlékszünk még arra, hogy az utolsó közlemény, amely az idegenforgalmi ipar számára egy új keretet javasol, tíz cselekvési fellépéssel, 2010-ben történt ez, tehát ennek már majdnem öt éve. És Európa a világ legkeresettebb célpontja címet viselte, és ehhez egy parlamenti állásfoglalás is tartozott. Ezt az állásfoglalást a parlament task force közösen hozta létre. Ezért kérjük azt, hogy a tájékoztatás mellett a cselekvési tervről, annak a sorsáról is beszéljen nekünk, hogy annak azzal mi lett. Orton úr, parancsolja. Köszönöm, elnök úr. Üdvözlöm a képviselőket. Világosan elmondta elnök úr, hogy miről is akarok kívánni beszélni. És a 2010-es közlemény után, hogy mi történt. Ez Minkoszka az új biztos, aki két nappal ezelőtt, kedden délelőtt jelentette be és ígérte meg, hogy lesz folytatás. Ha hallgatták webstreamingen a nyilatkozatát, illetve az október másodikai meghallgatását, akkor abból kiderülhet önök számára, hogy miután minden magán és állami ö, szereplővel tárgyalt 2014-ben, decemberben, azt tervezte, hogy a fő közös fellépésekre vonatkozó tervet fog megfogalmazni, és hát ez történt meg most tegnap előtt a fenntartható idegenforgalmi növekedés érdekében. Itt tartunk tehát most, tehát tényleg aktuális ez a eszmesere most közöttünk, és köszönöm, hogy meghívtak. Turisztikai kérdésekben 2000 óta mozgok a bizottságnál. Szeretem a munkámat, bár nem volt mindig könnyű ez a feladat. A Lisszaboni szerződés új fejezetet nyitott az önök életében is. Új eh, és új tagok vannak itt a parlamentben, az önök bizottságában is, ezért talán megengedik, hogy emlékeztessem önöket, hogy 2009 óta eh, eh, úgynevezett harmadik szintű specifikus kompetenciája van az Európai Uniónak idegenforgalmi kérdésekben, és támogathat, koordinálhat intézkedéseket az idegenforgalmi területen, a nemzeti, a tagállami fellépéseket összehangolhatja. Ez a 6D és a 105-ös pontja talán a Lisszaboni szerződésnek, amely erre utal, és azt is leszögezi ezek a pontok, hogy a tagállamok közötti idegenforgalmi jogalkotást el kell kezdeni harmonizálni. Tehát olyan intézkedésekre van szükség európai szinten, amelyek a nemzeti politikákat összehangolják, az európai hozzáadott értéket kidomborítják, és segítik, támogatják az idegenforgalmi ágazat fenntarthatóságát. Ezt csináljuk most éppen, a jelenlegi első alelnökük, aki a mi alelnökünk volt, Tajani úr, 2010. februárjában ö, ígérte meg, hogy lesz ilyen közlemény, és ezt néhány hónap alatt összehoztuk, 21 fellépést fogalmaztunk meg, ebből egy horizontális volt, az idegenforgalom mainstreamingelése valamennyi európai politikában való megjelenítése tehát a versenyképesség jegyében, és valamennyi pénzügyi eszköz kapcsán. Az utóbbi négy évben ezen dolgoztunk, hogy ez megvalósuljon, és többségileg ez sikerült is. A legfontosabb átültetések megtörténtek, tehát a horizontális az mindenképpen, és a, ha nem is minden 20 prioritás többsége. Tehát például diversifikáltuk az európai turisztikai programokat, mellesleg figyelembe véve azt, amit a parlament szinte évente felvetett, hogy kísérleti projektekkel, évente egy-két ilyenünk volt, az önök jóváhagyásával. Emlékeznek talán még az ICT, Cut and Trail programra, a fenntartható kulturális idegenforgalmi termékek, a hozzáférhető turisztikai termékek, a nem szezonális turisztikai kínálatok, és itt tovább témáiban voltak tehát kísérleti projektek, és ezek többsége nagyon sikeres volt, és a 2012-ben kiírt pályázatunk a 2014-ig több mint 400 javaslatot kaptunk arra, hogy hogyan lehet az állami és magánszereplők között megfogalmazni ösztönzőket, programokat. Tehát szerintem ez egy megfogható eredmény, és ez nagy lendületet adhat az idegenforgalmi politikának, amint önök is hallhatták most kedden. A spanyolországi Fitu vásár előtti napon a világ idegenforgalmi szervezet megjelentette a hagyomány szerint a 2014-re vonatkozó adatait, és a 28 európai tagállamra vonatkozóan is, és tovább nőtt az európai országok vonz ereje. 457 millió turista érkezett az Európai Unióba, vagyis a lakosság számmal megegyezők gyakorlatilag, és 40 százalék kát mi visszük el a világ teljes turizmusának 2010 óta, ami jó jel, tehát ugye a válság ellenére Európában nő a turizmus, és a világ második legdinamikusabban növő térsége vagyunk, 3,5 százalékkal nő évente, főleg Észak-Amerika dinamikus növekedése figyelhető meg, egyébként az Obama-Putyin vízum megállapodásnak köszönhetően futott föl az amerikai turizmus is, és a magán és az állami szféra összefogása ott is megtörtént az usa destinációk promóciója érdekében. 2013-ban 7%-kal nőtt ott a turizmus, de Európa a második leggyorsabban növő térség, mondjuk a, a jövedelmek nem nőnek ilyen arányban, mint az utas létszám, tehát szeretnénk, ha az is ugyanilyen dinamikusan nőne. A 2014-es adatokkal nem rendelkezünk még, de tudjuk, hogy a bevételek növekedése elmarad a turista szám növekedése mellett 1-2 százalék körüli, és nem 4 százalékos talán a magas árak miatt főleg. De az utóbbi négy évben két fontos témával foglalkoztunk, két nagyon fontos jogalkotási anyaggal. Emlékeztetném önöket, hogy elfogadtuk a, az utazási csomag irányelvet 2013-ban. Az előző parlament gyorsan talán lehet, hogy kicsit túl gyorsan is fogadta azt el, és a tanács tavaly decemberben véglegesítette az általános megközelítést, és az első technikai egyeztetés az Inkó bizottságban jövő héten kezdődik. Tehát fontos pillanatot élünk meg ott is, de vannak még nehézségek, vannak megoldandó problémák, javítandó területük, de reméljük, hogy az önök bizottságával és a Task Force-szal közösen, az IMCO bizottsággal karöltve meg tudjuk ezeket oldani. Gondolom önök is gondolkodnak, hogy hogyan készülnek a jövő heti technikai egyeztetésre. A második nagy dobás szerintem pedig az volt, a bizottság sikerei között, hogy a bizottság elfogadta a Schengeni víza ö, iránymutatásokról szóló könyvet, azt jelenti főgazgató segítségével, áprilisban történt ez. A tanácsban lezárult a teljes szöveg átvizsgálás, múlt héten történt ez is, és a parlament még ugyan nem kezdte el a Libe bizottság képviseleti szerepével a tárgyalásokat, azt hiszem az is jövő, vagy héten, vagy két hét múlva kezdődik februárban az a fajta egyeztetés is. Itt azonban rossz hír, hogy a tanács kivette a szövegből az összes egyszerűsítési, harmonizációs és <clears throat> könnyítési javaslatunkat. Vagy hát, ha nem is mindent, de 80-90 százalékukat sajnos. Úgyhogy önök is tudják ezt, és én is úgy gondolom, erről többször beszéltünk szeptember óta, hogy, hogy a tanácsi egyeztetések rossz irányba haladnak, itt a parlamentnek nyomás kéne gyakorolni annak érdekében, hogy a gazdaság, a turizmus érdekét jobban képviselő könnyítési javaslataink eh, megvalósuljanak. A parlament feladata lesz, hogy ezeket kiverje a tanácsból, amennyire képes rá. Eh, eh, ahhoz, hogy megőrizzük ezt a szerepünket, hogy 40%-át mi visszük a világ turizmusának a nem vízumköteles országok vonatkozásával mindenképpen. Az európai strukturális alapok a 2014-20-as időszakban a több éves költségvetési kereten belül több mint 200 régió számára fogal, fogalmaztak meg operatív programokat, ez nagy, nagyon jó arány. Részben a szociális alapból, a kohéziós alapból is kapnak támogatást, a vidékfejlesztési alapból. Ezek a programok tehát nagy az érdeklődés a tagállamokban, a tagállamok régióiban mondanám inkább, a régiók sokkal fontosabb szereplők, mint a tagállamok általában. 2014-ben tehát mit tettünk? Előkészítettük, kihasználva ezt a köztes időszakot, a, választások időszakát, hogy a jövő bizottságát felkészítsük a kihívásokra. Több nagy konzultációt tartottunk a szabályozási és az igazgatási környezetről, az európai turizmus jövőjéről. Ezekről írásos anyagok is születtek, szeptemberben kiadtuk őket, és ezek alapján formális egyeztetésbe fogtunk. Önökkel is, ugye bár emlékeznek, és Szilvia Kasta volt ott például, ott a Kulturális Bizottság részéről, nagyon gyümölcsöző tárgyalásokat folytattunk október végén, és négy téma kapcsán pedig az Európai Idegenforgalmi Napon, amin ugyancsak jelen voltak önök is, fontos megnyilvánulások hangzottak el. Tehát az eszmecserék, a, a megszervezett rendezvények mind azt szolgálták, hogy majd az új felálló és azóta felállt bizottságot felkészítsük a feladatra, és úgy néz ki, hogy ez végül is azzal koronáztatott ez az erőfeszítés, hogy megszületett Madridban tegnap előtt a bejelentés. Nyolc fő célkitűzést tűzött ki a biztosasszony. Az Európai Turizmus Fórum megnyitóján. Szeptember 17-én, 18-án Luxemburgban fogalmazódtak meg ezek először, és nagy konzenzus van ezek tekintetében a magán és állami a szereplők között, hogy mik is a nagy kihívások, nagy feladatok. Nem csak a harmadik legnagyobb gazdasági ág az idegenforgalom az Európai Unióban, hanem az egyik a válságnak legjobban ellenállt iparág, ha hívhatjuk így. Ez nem jelenti azt, hogy nincsenek előttünk nagy kihívások, bőven vannak, de a válságot legjobban ez az iparág vészelte túl. A demográfiai fejlődés mennyiségi és minőségi értelemben növekedés mutat, és egyre minőségibb mm, turisztikai kínálatunk van, egyre személyre szabottabbak a kínálataink. A második nagy kihívás a digitális forradalom alkalmazása az idegenforgalomban. Sok hagyományos modell, minta, business modell felborult általa, és ez nekünk is nagy kihívás. A harmadik ilyen nagy kihívás és feladatkör abból a tényből adódik, hogy a szabályozási környezete az idegenforgalomnak nagyon bonyolult. Nem annyira európai szinten, európai szinten talán csak tíz irányelv van összesen, ami közvetetten vagy közvetlenül vonatkozik az idegenforgalomra, de nemzeti, regionális és megyei szinte, helyi szinten is nagyon túlszabályozott az ágazat, nagyon sokféleképpen szabályozott, és ez áttekinthetetlen. Az igazgatási gyakorlatok is nagyon különbözőek, ezeket streamline-olni kell, de ez főleg a tagállamok és a regionális önkormányzatok feladata lesz. Egy további fontos tény, hogy tovább szeretnénk fejleszteni az idegenforgalmi szolgáltatók kompetenciáit, ideértve az idegen nyelvtudást, a szolgáltatásokra való képességüket. Ugye új típusú turisták, a kínaiak, az oroszok, az indiaiak jönnek most Európába, és nekik más elképzelésük van, más típusú szolgáltatásokra van szükségük, mint amilyenekhez eddig hozzászoktunk. Ehhez átképzésre van szükség, továbbképzésre. Ez világos. Szükség van továbbá egy felelős, fenntartható idegenforgalmi politikára és idegenforgalom menedzsmentre, amihez hozzátartozik maguknak a turisták tudattának a fejlesztése is, hogy mit várunk el, milyen szabályokat tartatunk be a szolgáltatókkal, szolgáltatóktól. Továbbra is óriási baj a szezonalitás gyenge kezelése, és egyre nagy a probléma, hogy az európai destinációk promóciója nem eléggé ö, tematikus, nem eléggé profi, nem eléggé európai szintű. Ezt a szintet tehát javítani kell. Mindezek alapján mi készítettük el a biztosasszony beszédét, amelyből most idéznék. Tehát a nyolc fő célkitűzés a biztos saját megfogalmazásában, és egyébként nagyon határozott akcentusokkal, ahogy ő beszélt, a következők. Nyáron a luxemburgi fórumon, a szeptemberi fórumon hangoztak ezek először el. Az első ilyen célkitűzés az egyszerűsítés, a streamlining, a szubszidiaritás teljes figyelembe vételével. Ez nagyon bonyolult feladat lesz, nincs mindenhez kompetenciánk, a szabályozási környezet bizonyos szintjei, mondom, nem hozzánk tartoznak, de ajánlásokat tehetünk, nyomást gyakorolhatunk, provokálhatjuk a tagállamokat arra, hogy egyszerűsítsék a saját szabályzaikat. A második célkitűzés a digitális piacsal való összhangban, Ensip alelnökkel közösen, jobb gazdasági, jogi, szociális keretek megteremtése, platformok megteremtése, ahol meg lehet vitatni a digitális eszközök szerepét és potenciáját. Lesznek ilyen fórumok, mi szervezzük őket, nem lesz könnyű előre jutni. A digitális technológiákat ö, szállító cégeknek teljesen más típusú biznisz modelljei vannak, mint az idegenforgalmi szakembereknek, ezeket össze kéne hangolni jobban. Ez lesz a második nagy kihívás, lesznek javaslataink. A harmadik a készségfejlesztés, a kompetenciabővítés. A negyedik a fenntartható felelős turizmus fejlesztése az európai felelős idegenforgalomról szóló karta elfogadásával. Ez már két éve tulajdonképpen megvan, sok-sok egyeztetés után a tagállami szakemberekkel, érdekképviselőkkel, civil szervezetekkel, tehát a szöveg már megvan, és a biztos asszony leszögezte, hogy ezt el kell fogadni, reméljük, hogy erre sor kerül még a nyár előtt. Az ötödik ilyen prioritásos feladat a, annak az ösztönzése, hogy a szezonalitásra jobb válaszokat adjunk, ugye a téli, tavaszi, őszi időszakban ugye sokan érkeznek például Kínából, és vannak jó példák is, az önök bizottsága is látott már ilyet maga előtt, a 2015-ös költségvetésbe is bekerült az ilyesminek a támogatása, ugyanez érvényes Brazíliára, az USA-ra, ez az ötödik fellépés. A hatodik az önök bizottsága számára talán fontosabb is, mint az összes többinél az, hogy az intermodalitás, az interoperabilitás, a közlekedési hálózatok jobb összehangolása, illetve nem csak a hálózatoké, hanem a médiumoké, főleg a szigetek jobb bekötése a kontinens ér, vérkeringésébe. A hetedik prioritás a közös promóciós iroda. Mi ezt egy állami magán kezdeményezésben szeretnénk összehozni, mint ahogy Németország, az USA, Ausztriála is, Ausztrália is csinálja, hogy a regionális destinációkat közösen promoválják. Ezt Európában is meg lehet csinálni, meg kell csinálni. Hogy melyek a kívülről nézve kiemelt európai destinációk, és ezeket közösen reklámozni. Végül pedig ösztönözni szeretnénk, kísérletet teszünk legalábbis arra, hogy az idegenforgalom menedzsmentje irányítása mindenhol hatékonyabb legyen. Az Interservice csoport 8-10 bizottsági szolgálatot ültetett le egymással a parlamentben is, ugye megszületett a Task Force, az Intergroup, a turizmus kultúra egyeztetés, a saját kezdeményezési jelentések. Jó, hogy ez így van. De emellett a tagállamokban is ösztönözni szeretnénk azt, hogy a saját régióikkal a kormányok működjenek jobban össze, együtt, tanuljanak egymástól, támogassák egymást. És az ipar más ágaival fogjanak össze. Erősebb platformra lenne szükség, az európai idegenforgalmi ipar számára, hogy a saját érdekeit hatékonyabban tudja egyeztetni más ágazatokkal szemben, a vízumpolitikában, a joint promotion ügyében, és sok-sok egyéb téma ügyében, ahol erőteljesebb lobbyra lenne szükség. Ezek gyakran nem is várt területek, mint a divat ágazat, a kiskereskedelem, a bevásárló turizmus, az egészségügyi turizmus ágazatai. Mi ezt úgy hívjuk, hogy Tourism Value Chain, a turisztikai értékteremtés új vonalaival foglalkozunk, és ne felejtsük el, vagy ne felejtsem el, hogy figyelembe vettük az önökkel szeptemberben folytatott egyeztetéseinket beépítettük a szövegbe, amikor az első egyeztetés az olasz miniszterrel megtörtént itt önöknél, ott nagyon sok jó gondolat felmerült, amit beépítettünk a szövegbe. Köszönöm. Nagyon szépen köszönjük Orton úrnak az előadást. Sokan kértek szót, de mielőtt megadnám helyi úrnak a szót, Szeretnék üdvözölni 32 egyetemi hallgatót, akik Bordóból érkeztek hozzánk Riké úr meghívására. Szeretettel üdvözlöm Önöket. Most pedig új helyi úr kapja meg a szót parancsoljon. Köszönöm szépen elnök úr, köszönöm szépen igazgató úr előadását, és azt hiszem, hogy nézve a napirendünket sokkal több időt is szállhatnánk arra, hogy lépésről lépésre megbeszéljük azt, amit előadásában felsorolt Orton igazgató úr. Én a turizmusért felelős alelnökként, vagy a Task Force koordinátoraként szeretnék néhány megjegyzést hozzáfűzni. Az egyik, ami talán muszáj, hogy megegyezzünk, és muszáj, hogy megértsük azok is, akik a turizmussal nem foglalkoznak a bizottságban, hogy onnantól kezdve, hogy a turizmus nevét ez a bizottság, a turizmus szót a nevében viseli, onnantól kezdve felelősségünk van ezen a területen. És furcsa a helyzet, mert a felelősségünk mellé nem párosul erős jogalkotási lehetőség, hiszen nemzeti hatáskörben van a turizmus irányító, a turizmust befolyásoló jogszabályok nagy része. De, ahogy Orton, is, Orton úr is elmondta, a turizmus a harmadik legjelentősebb iparág Európában, és egy bővülő iparág. Tehát akkor, amikor az Európai Parlament, akkor, amikor a Juncker Bizottság, amikor önök képviselők otthon arról beszélnek, hogy Európában munkahelyeket kell teremteni, a gazdaságot kell bővíteni, akkor miért nem teszi hozzá az Európai Bizottság elnöke, miért nincs benne minden egyes európai parlamenti vita témájában a turizmus. Csak azért, mert egyébként jogalkotási tevékenység kevés fűződik hozzá? Ugyan már. Azért, mert nem fordítunk rá elég figyelmet. Felsorolt Orton úr rengeteg olyan kérdéskört, amely nekünk itt, ha más nem, akkor informális lobbikban a bizottság fele tehát a Juncker bizottság fele napi rendszerességgel, kérdésekben, javaslatokban nekünk kellene, hogy napi rendünkön szerepeljen. Ezért én a következő időszakban úgy fogom föl a Task Force jelentőségét és munkáját, hogy nekünk az a dolgunk, hogy ennek a lobbinak, ennek az iparági érdeknek a megjelenítői legyünk a bizottság részeként, tehát a TRAN bizottság részeként, de itt az egész Európai Parlamentben. Ezért van néhány konkrét javaslatom. Az első, hogy a következő Task Force ülésre meg kell hívjuk Bienkowska asszonyt. Hát milyen dolog az, hogy egyébként van felelőse a területnek a bizottságon belül, és hónapok óta mi nem találkoztunk vele? Én annak idején kezdeményeztem itt a bizottság tagjaként, hogy a hallgassuk meg. De hát ezt az elnökök értekezlete ezt nem akarta meghallani, ezt a kérést. Ezért én most kérem, hogy a következő Task Force ülésre Bienkowska bizottsági tagasszonyt hívjuk meg. Kell, hogy legyen kommunikációs viszony köztük. A második dolog, hogy én is most ismerkeztem az elmúlt hónapokban ezzel a 2011-es jelentéssel. 2011-ben készült az utolsó jelentés, amit Kramer elnök úr is említett, az idegenforgalom kapcsán a turizmus új politikai keretéről az Európai Parlamentben. Én kíváncsi vagyok arra, hogy 2011 óta mi történt ennek a jelentésnek a következményeként. Új képviselő vagyok, nem csak egyedül ebben a teremben, mások is. De akkor nézzük meg, hogy ez csak egy jelentés volt, és kipipálta a parlament ezt a tevékenységet, vagy előmozdított bármilyen a turizmus, a munkahelyteremtés és az iparág bővülése szempontjából bármilyen folyamatot. Tehát a második javaslatom, hogy a következő task force üléseken meg kell nézzük annak a jelentésnek a következményeit. Pontról pontra és önkritikusan. Mert különben nincs értelme jelentéseket írni a parlamentnek. Harmadik javaslatom, ami nekünk feladat, és egészen biztos, hogy munka lesz, hogy számos olyan az egyéb bizottságokba, a Libébe, a Itrébe, Imkóba és a többibe számos olyan folyamat zajlik, amelynek köze van a turizmushoz. És valószínűleg azokban a bizottságokban senki nem gondol a turizmus érdekeinek képviseletére. Nem ez a dolguk. Nekünk viszont ez a dolgunk ebben a bizottságban. Tehát az a kérésem a titkársághoz, és természetesen az én kollégáim ebben, ebben fölveszik azt a szemüveget, amin keresztül ezt kell, hogy vizsgáljuk, hogy a többi bizottságban folyamatosan nyomon kövessük, hogy hol jelenek meg a turizmus érdekei. Itt van a sorokban számos olyan szakember, aki különböző európai szintű turisztikai érdekképviseletet képvisel most itt. Az Európai Szállodák Szövetségétől kezdve sokan eljöttek a mai Task Force ülésre. Ők nem azt várják tőlünk, hogy csak ennek a bizottságnak a keretein belül a közlekedés, politika és a turizmus szinergiáját vizsgáljuk, hanem hogy mi legyünk azok, akik koordinálunk, segítünk megkeresni a turizmus érdekeit az egyéb bizottságokban is. Tehát ebben szeretném kérni a titkárságot, hogy ahogy gondolom ez régen is történt, ebben segítsék a Task Force tagjainak a munkáját. Következő dolog, itt van előttünk a három témából összeálló jelentés, amit Izabella de mondta, képviselőasszony víz a bizottságon belül. Az a kérdésem, hogy segítsük az ő munkáját, hogy ez megint csak ne egy jelentés legyen a sok közül, hanem valóban érdemi tartalma legyen, és hát képviselőasszonyt ismerve egészen biztos, hogy ebben rendkívül aktív lesz. Tudom azt, és Orton is, igazgató is említette, hogy ez egy egészen új dolog, hogy van task force is, és megalakult az Intergroup is. Szerencsés egybeesés, hogy az Intergroupnak az elnöke itt ül közöttünk, képviselőasszony, Tapárdel képviselőasszony, azt jelenti, hogy napi szintű együttműködésben tudunk lenni az Intergruppal, ami egy sokkal szabadabb működési forma, a Task Force a bizottságon belüli munkacsoport, de bárki, aki nem tagja az Intergroupnak, és szeretne egy kicsikét szabadabban gondolkodni a turizmusról, az nyugodtan tehet javaslatokat Tapárdel képviselőasszonynak, mert tudja vinni tovább az ügyet a turizmus Intergroupba. Én tehát azt kezdeményezem, hogy mostantól kezdve, ha már az én felelősségem ez a koordináció, akkor legyünk nagyon aktívak, mutassuk meg az iparág fele, hogy létezünk, hogy nem csak a napi díjat jövünk felvenni Brüsszelbe, hanem valóban akarunk tenni is az érdeké, a gazdaság érdekébe. Ezért szeretném kérni, hogy ha meg tudjuk tölteni tartalommal, minden egyes teljesülésen, tehát havonta legalább egyszer legyen task force ülés, Számos képviselőtől kaptam már konkrét javaslatokat a napirendekre. Ezeket mi összegyűjtjük és szét fogjuk küldeni mindenkinek, hogy jelezhessék, hogy milyen egyéb ötletek, kérések vannak. Meg fogjuk tudni tölteni tartalommal a task force üléseket. És az a nagy kérésem elnök úrhoz és a titkársághoz, egyeztetve sok-sok képviselővel, hogy a task force ülések azok ne egy napi rendként szerepeljenek a bizottság ülésén, hanem a bizottságon belüli munkaformaként külön ülések legyenek. Kezdhetjük task force havonta egyszer magát a bizottság ülést. De például nekem egy nagyon nehézkes munkaforma, hogy ebben a teremben, ha most körbenézek, nem tudom, hogy ki tagja a task force-nak, és ki a bizottság tagjaként kifejezetten a következő napi rendek miatt, közlekedéspolitikai kérdések miatt jött ide. Hogy kérdezzem meg, csak tegyék már fel azok a képviselők a kezüket, akik a Task Force tagjai. Ki tagja a Task Force-nak, Turizmus Task Force-nak? Na hát így, így, így azért nehéz kommunikálni egymással, ezért aztán az a kérésem a titkársághoz, hogy ha van egy ilyen munkaformánk, akkor az a bizottsági kereteken belül, de külön task force-ként ülésezzen. A, természetesen elnök úr reagál rá, csak azért jelzem, mert így nehéz, így egy napi rend a task force, és nem egy ö, ö, munkaforma a bizottságon belül. Tehát ö, én vállalva azt a felelősséget, ezt a koordinációt, azt jelzem, hogy mind az ülések összehívásában egyeztetve Krámer elnök úrral és a titkársággal a tartalom meghatározásában szeretnék egy nagyon aktív turizmus task force-t a következő években. Köszönöm szépen, és Ortón igazgatónak pedig külön köszönöm, hogy kiáll és dolgozik a turizmus érdekében. Ja, vielen Dank, Herr äh, Köszönjük szépen. Még egyszer tisztázás képen mondom, hogy a bizottság részeként működik a Task Force, így tudjuk a tolmácsolást és a termet is biztosítani. 19 tagja van ebben a pillanatban, akik jelentkeztek, de ez még bővülhet. Döntöttünk arról közösen, hogy mindenki a bizottságból, a Trump bizottságból részt vett a Task Force ülésén. Van Kamp úrnak adok most szót két percben, mert egy kicsit elszaladt velünk az idő. Meneer de voorzitter, dank u zeer. Ik wil allereerst... Köszönöm szépen, elnök úr. Először is szeretném megköszönni alelnök úrnak az elmondottakat, és nagyon sok jót és sok sikert kívánok ennek a Task Force-nak a munkájához. Ami a néppártot illeti, mi nagy várakozásokkal nézünk a munka elébe. Úgyhogy én nagyon remélem, hogy majd négy és fél év múlva azt mondhatjuk, hogy igen, sikeresek voltunk. A második dolog, én is szeretnék Ortoni Katónak köszönetet mondani azokért az információkért, amelyeket most nekünk átadott. Ugyanakkor én is hadd üdvözöljem annak a lehetőségét, hogy a néppárt és ő közötte jó együttműködés alakulhat ki. Rövid leszek, elnök úr, mert nagyon sok kollégámat érdekli az idegenforgalom, és nekik is biztosítani kívánjuk a lehetőséget, hogy szóljanak. Tehát csak egy kérdés és egy megjegyzés lesz. Egyetértek magyar kollégámmal, hogy az idegenforgalom valóban egy óriási jelentős ágazata az európai gazdaságnak, és nagyon jók a kilátásai. Egyre több a kínai, indiai és más térségekből érkező gazdag személy, aki el kíván látogatni Európába. És ezt a lehetőséget ki kell használnunk. A gazdaságunk megerősítése mindig rászorul, úgyhogy ez egy nagyon jó kínálkozó alkalom. Tehát a kérdésem, igazgató úr, hogyan lehet az idegenforgalom és a biztonság kérdéseit együtt kezelni. Ugye tudjuk az elmúlt hónapok, ismerik az elmúlt hónapok eseményeit, a párizsi eseményeket, és így tovább. Ezekre reagálva most alakulnak a biztonsági intézkedések. Tegnap 44 intézkedést tartalmazó csomagról hallottam, ugye, amelyet a belügyi főigazgatóság szeretne. Tehát az érdekelne engem, hogy hogyan tudjuk összeegyeztetni ezt a kettőt. Ne értsenek félre, a biztonság nagyon fontos téma, és mindenképpen garantálnunk kell, de ugyanakkor felmerül a kérdés, ugye, hogy a, a turisták számára a szabad hozzáférés ezekre a turisztikai piacokra hogyan egyensúlyozódik ki a biztonsági kérdésekkel. Tehát Ortun úr, az, ön, főigaz, az önigazgatósága hogyan gondolkodik ezekről a témákról? Hát erről mondta. Köszönöm szépen. Izabella, köszönöm szépen, de mondta elnök úr. Úgy gondolom, hogy alapvető fontosságú, hogy tényleg támogassuk az idegenforgalmi politikát európai szinten is. Tehát ezzel egyetértek, és hát nyilvánvaló, hogy a GDP 10%-át képviseli, két millió cég, több millió munkavállaló, tehát nem lehet őket figyelmen kívül hagyni, pontosan egy olyan időszakban, amikor a gazdasági válságot éljük, ez egy olyan szektor, amelyet mindenképpen támogatni kell. A nápolyi tapasztalataimmal tényleg azt mondom, hogy ez egy olyan ágazat, amelyről a politika nem feledkezhet meg európai szinten. A digitalizálódás, az innováció, a fenntartható mobilitás, a tájékoztatás, képzés mind-mind nagyon fontos elemei az idegenforgalomnak. Meg kell, hogy erősítsük az európai politikát annak érdekében, hogy sikerüljön ezt az rendkívül nagy töredezettséget megszüntetni. Nem csak nemzeti, hanem regionális szinten is hatalmas a töredezettség, tehát sokkal erősebb politikára van szükség. A másik dolog az innováció, a digitalizálás témájában kellene beavatkoznunk, segíteni az infrastruktúrákat, és így tovább. Mert hát azért vannak ismert ágazatok, az idegenforgalmat nem lehet elválasztani másoktól, a divat, a gasztronómia, a design és egyéb kreatív iparágak mind-mind szorosan összefonódnak a, a turizmussal. A vízumpolitika, a fogyasztóvédelem, aztán az európai védjegyek, vannak pénzügyi eszközök is, amelyekkel támogathatjuk az idegenforgalmat, és hozzáférhetővé tehetjük, illetve megvalósíthatjuk a fenntartható turizmust. Az igazgatótól én azt kérdezném, hogy mit gondol erről, hogyha a Bren koncepcióra gondolunk, talán ez gyenge egy kicsit, nem tudom, hogy milyen víziót akartunk a múltban kialakítani, de hát nem tudom, hogy ön szerint pontosan milyen eszközökkel erősíthetnénk ezt az ágazatot, ha erről tudna szólni. Danke Köszönjük. Taki Foster, Abszolút. Köszönöm szépen, elnök úr, és köszönöm a bizottságnak is, hogy átfogóan, tömören előadta nekünk, hogy miben van most egyesség, én a légi közlekedésben, az idegenforgalomban dolgoztam korábban, és fontosnak tartom, amit elmondott a bizottság képviselője is, hogy ö, jobban kéne értékelnünk a gazdasághoz, ö, az egészségügyhöz kapcsolódó vonatkozásait az idegenforgalomnak. Túl kicsi az elismertsége ennek az összefüggésnek kormányok részéről, a nemzeti politikusok részéről. És vésük észbe, hogy nagyon nagy az idegenforgalmi piacon a verseny. Ausztria, Egyesült Királyság egymással ugye nem ö, versengenek annyira, de vannak olyan országok, ahol a kultúra történelem vonzereje nagyon jelentős, és a harmadik világból úgymond Európán kívülről elsősorban ide, ezekre a helyekre akarnak menni, sokkal inkább, mint 20 évvel ezelőtt, tehát a verseny nem egyformán erős mindenhol, kiterjedt. A hideg háború idején nem volt ilyen utazás. És most nagyon sok ilyen országba is utaznak Amerikából Kínába, Kínából hozzánk, és így tovább. Tudom, hogy foglalkoznak több szinten például a kínaiak vízum könnyítésével. Nagyon nehéz itt a kölcsönös elismerést és a biztonság szempontjait egyaránt, és még a szubszidiaritást is figyelembe venni. De mindezek tudatában, ami a, a standardizációt, harmonizációt illeti, Mi mindig azt mondtuk, hogy például bizonyos területeken, mint a tűzvédelem területén, Németországban, Lettországban, Olaszországban, ugyanazt kell megvalósítani, hogyha egy hotel négy vagy öt csillagos, akkor ehhez ugyanaz az érték kapcsolódjon minden szempontból, például tűzvédelmi szempontból is. Tehát nem, ez nem sérti a szubszidiaritást, és jó, hogy a Task Force ezzel foglalkozni. Az ECR-ből beszeretnék bemutatni egy új képviselőt, aki maga is szeretne a Task Force munkájában részt venni. Köszönjük szépen! Bilbao asszonynak adok szót. Jó, en primer lugar. Köszönöm szépen, elnök úr. Hát először is megköszönöm Orton úrnak a bevezetőt, és nagyon örülök annak, hogy ilyen világos álláspontot foglalt el a bizottság. Egyetértek azzal a nyolc ponttal, amelyet ön is említett, hogy milyen területeken kell dolgoznunk. Én szerintem az erőfeszítéseinket érdemes összefonni, egybe építeni, és így a bizottság, a tanács és a parlament együttműködve dolgozhatna a célkitűzések eléréséért. Hangsúlyozom, hogy ehhez a szükséges erőforrásokat is e, teremtsük meg. Nos, ön említette ezt a nyolc prioritást, ugye ebből volt a negyedik a fenntartható fejlődés támogatása. Ezzel kapcsolatban kérdezném, hogy amikor a felelős fenntartható turizmust támogatják, akkor ez alatt mit értenek? Ide az integráció kifejezésbe kívánják-e emelni. Azt hiszem nem feledkezhetünk meg a fogyatékkal élő turisták igényeiről sem. Az idegenforgalmi ágazatban rengeteg a pozitív kilátás, a munkahelyteremtésre és így tovább, és azt hiszem, hogy a fogyatékkal élő turisták csoportjára is gondolnunk kell. Aztán, ami a tagállamokat illeti, körülbelül 2020-2030-ra arra számítunk, hogy az interoperabilitás megvalósul, az összeköttetések jobbak lesznek, és a turisták száma jelentősen emelkedik. Tehát nagyon fontos, hogy a megfelelő közlekedési összeköttetések működjenek, hiszen képzeljék el, hogy hogyan bírna el a közlekedési hálózat egy nagy ugrást az ide látogatók számában, hogyha nem javítunk rajta. Tehát nagyon sok tennivaló áll előttünk. És végül pedig, de nem utolsó sorban, állást kell foglalnunk, és hadd mondjam el, hogy a baszk területeken, baszkföldön mi egy online eszközt teremtettünk meg, amely lehetővé teszi, hogy az turisták gyakorlatilag háromnegyede, szinte háromnegyede az interneten tudja lefoglalni a szállását, és ott tájékozódhasson, és így tovább. Tehát érdemes ezeket a lehetőségeket kihasználni. A szolgáltatások minőségét, amelyeket nyújtunk, érdemes javítani, de nagyon világos meghatározásra van szükség a célkitűzéseinkről, és a megfelelő erőforrásokat pedig meg kell teremteni, a régiókat pedig vonjuk be a munkába, elengedhetetlen az ő szerepük. Köszönöm. Köszönöm, Jill Evans. Köszönjük szépen, Jill Evans kap szót. Köszönöm, elnök úr. Üdvözlöm, hogy létrejött a Task Force, és köszönöm Arten úrnak is a beszámolóját, amely nagyon sok témáról szólt, sok aspektust bemutatott az idegenforgalmi politika vonatkozásában. Örülök, hogy itt van és erről van szó ma mert ahogy mások is elmondták, óriási potenciál van a gazdaság növekedésének ösztönzésében, és ennek a letéteményese az idegenforgalom. Sok továbbfejlesztendő területe van az idegenforgalomnak, és ez a gazdaságnak is jót tesz. A fenntartható növekedés, fenntartható turizmus révén nagyon sok kérdést vet föl a jó közlekedési hálózatokat, a helyi tájvédelmi értekek védelmét, az ipari történelmi kulturális örökség értékeinek védelmét, sok mindenről volt már ma is szó. A, az állami magán közös vállalkozásokra vonatkozóan javaslat hangzott el. Én ezzel kapcsolatban azt szeretném megtudni, hogy ebben hol látják a kis és középméretű vállalkozások szerepét. Szerintem ők regionális szinten nagyon fontos szereplők, Orten úr is utalt erre, és egyre inkább azok, mit javasol a bizottság annak érdekében, hogy specifikus fellépések történjenek a turizmus ezen területén. Ayala Sandernek adok szót. Yes, parancsolj, köszönöm szépen. Köszönöm Ortun úrnak a kifejtett gondolatokat, magam is. Sok témára kikért, sok sikert kívánok neki és a bizottságnak ezekhez a feladatokhoz és megvalósításukhoz. A válság minden iparágát megrendítette az Európai Uniónak, az orosz-ukrán válság, a szankciók pedig egyes országokra, mint például a hazámra és Spanyolországra is nagyon közvetlenül hatnak. Ezek a gyenge pontjai a rendszernek, amelyeket a határokon túli konfliktusok csak erősítenek, feltállandók lennének. És szeretném tudni, hogy milyen fellépési lehetőségünk van, történelmi értelemben is értem ezt, hogy más parlamenti bizottságokkal a Task Force mire építhet, milyen kapcsolatokra. Ugye például a Brazíliából, Kínából jövő turisták vonatkozásában az a gond, hogy nem is tudjuk, hogy mire gelvel készülünk. Az idegenforgalom számomra mindig is egy frusztráló téma volt, annyiban, hogy egy jogalkotási időszak alatt nem sok megfogható eredményt lehetett általában elérni. Még a jogalapot sem sikerült gyakran tisztázni évek alatt. Ennél jobb együttműködést is el tudnék képzelni a tagállamok között, és hogyha nincs jogalap, vagy nehéz megtalálni, akkor persze nehéz költségvetési eszközöket is mellé rendelni a fellépésnek. Tehát ezeken is gondolkodni kéne. Végül pedig egyértelművé kell tenni, hogy akik a Task Force-ban ugyan nem vesznek részt, azok is lehet, hogy érdeklődnek a Task Force munkája iránt. Elhangzott, hogy végül is bárki beülhet a Task Force üléseire. A lelkesedés nagy volt, már is egy kicsit megcsappant, Szerintem az adhok együttműködés a tanbizottság többi tagjával legyen rugalmas, mert sokszor sokan egy-egy téma kapcsán akarnak csak beszélni. Kérem kollégák, hogy tartsák be a felszólalási időt, mert hátrányba kerülnek azok, akik később jelentkeztek. Nachträglich herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag. És gratulálok a tegnap előtti születésnapjához a kollégának. Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm szépen Orton úrnak is az elmondottakat. Azt hiszem, azok a javaslatok, amelyekről ma hallhattunk, rendkívül érdekesek, fontos, hogy tovább dolgozzunk ezen az alapon, ezekre az alapokra építkezve. Sok időnk nincs, ugyanis az elnök úr kegyetlenül betartatja felszólalási időt. Nos, itt van a Task Force, és mi spanyolok természetesen nagyon nagy mértékben érdeklődünk a turizmus iránt. Mi vagyunk a harmadik legnagyobb, illetve a második legjelentősebb turisztikai célpont Európában, Franciaország után, úgyhogy fontos számunkra ez a téma, és szeretnénk mindenképpen kiküszöbölni a problémákat is. Ezért érdekel természetesen bennünket az is, amit Timmermans úr mond, kevesebb szabályra, de egyúttal jobb minőségű szabályokra van szükség. Nyilván felmerülhet a kérdés, hogy nincs-e itt egyfajta ellentmondás. Egyrészt, mi azt akarjuk, hogy kevesebbet szabályozzunk, ugyanakkor azonban a legjobb gyakorlatokat is megkívánjuk osztani egymással. Spanyolországban természetesen próbáljuk a szezonalitást leküzdeni, megpróbálunk, megpróbáljuk kiterjeszteni azokat az időszakokat, amikor turisták érkeznek hozzánk, próbálunk jobban odafigyelni a fiatalokra is, és szeretnénk egyfajta célponttá válni az Erasmus adta lehetőségekkel élő hallgatók esetében is. Persze nem csak a bulizókat várjuk, hanem az egyetemi hallgatókat is, és a turizmus egyéb formáira, például az egészségügyi turizmusra is szeretnénk összpontosítani. A turizmus előmozdítja természetesen a kultúrák közötti kapcsolatok mélyülését, és ennek jegyében szeretnénk mi a turizmust um, fejleszteni. Sok sikert kívánok a Task Force koordinátorának, és várjuk az együttműködést. Köszönöm. Köszönjük szépen, Jens Nielsen. Köszönöm szépen. Megpróbálok két gondolatot elmondani két percben. Először is, ami a régiókat illeti, valóban úgy van, hogy az európai regionális programok keretén belül világos stratégiát követünk, megpróbáljuk a turizmust előmozdítani, és azt hiszem, hogy különösen a regionális alapok látják el forrásokkal a turizmus ágazatát. Tudom, hogy az elmúlt időszakban új programok alakultak, és hogyha az ember kiemelten kezeli a turizmust, az mindenképpen jó a régiók számára, de szerintem lehet, hogy több illetékességre lenne szüksége ezen a területen. Lehet, hogy meg lehetne szervezni a regi szakbizottsággal közösen egy meghallgatást, hogy feltárjuk, hogy mit is jelenthet a régiók számára a turizmust másodszorban. Az innovációra szeretnék kitérni. Ezt egy kicsit hiányoltam a, az elhangzottakból. Egy olyan régióból származom, ahol egyik sportban sem tűnünk ki különösebben. Tíz évvel ezelőtt azonban klaszterek jöttek létre, amelyek a turizmus, a szabadidő tevékenységek és a sport szinergiáira vonatkoznak. Ez azt jelenti más szóval, hogy a turizmus révén más ágazatokat is stimulálni tudunk, például különleges termékek és szolgáltatások kidolgozására gondolok. Tehát úgy gondolom jobban oda kell figyelnünk arra, hogy a turizmus milyen innovációs löketet adhat Európa szerte más ágazatoknak. Át kellene tekintenünk, hogy Európában itt milyen ismeretekkel rendelkezünk már, hogy a meglévő ismereteket alkalmazni tudjuk, fel tudjuk használni a jövőben is. Klón képviselő, köszönöm szépen Orton úrnak a bevezetőt, és azt hiszem, hogy eh, rengeteg kapcsolódó témakör van, az üzleti környezet, a KKV-k, a kompetenciák eh, növelése, és említése került például a szezonalitás problémája, ezeket mind-mind támogatni tudjuk. Szerintem bárki, aki egy turisztikai terméket állít elő, vagy turisztikai szolgáltatot, szolgáltatást bocsát rendelkezésre, nyilvánvalóan szeretné növelni munkatársai kompetenciáit, készségeit, úgyhogy szerintem mindenképpen meg kell néznünk a hozzáférhetőséget, a közlekedési kérdéseket ebből a szempontból, Nagyon nagy a verseny a régiók között. Írország szempontjából nagyon fontos a közlekedés és a közlekedési hozzáférés. Tudom, hogy ön elnök úr nagy mértékben támogatja a vonatokat, de azok nálunk a vonathálózat nem túl fejlett, úgyhogy számunkra nagyon fontosak például a regionális repülőterek. Úgyhogy szerintem meg kellene néznünk azt, hogy mi a helyzet a regionális repülőterekkel, és mit tudunk tenni eh, a regionális repülőterekkel. Eh, fejlesztéséért, hiszen hogyha nincsen meg a megfelelő közlekedési hozzáférés, akkor nem tudjuk bevonzani a turistákat sem. Orton úr röviden említette ezt, ugyan súrolt ezt a témát, de szerintem érdemes lenne erre konkrétan odafigyelnünk, kiemelten odafigyelnünk. Az Európai Bizottság szempontjából, az Európai Bizottságnak is mondom ezt, hiszen ez a turizmusnak tényleg egy nagyon fontos eleme. Köszönjük, Claudia Aguilar. Köszönöm szépen, elnök úr. Valamennyien, akik itt vagyunk, most olyan kérdésről beszélünk, amely kulcsfontosságú. A, az idegen forgalom a gazdaság szempontjából is nagyon jelentős szerepet játszik, döntő szerepe van egyes régiók túlélésében, van, ahol a kizárólagos iparág. És ez hatalmas lehetőséget is lehet magában, például Madeirában is ez a helyzet, Portugáliához tartozó szigetcsoport, onnan származom, és szerintem óriási potenciál van még benne. Ortun úrnak köszönöm, hogy kifejtett néhány fontos összefüggést, amely ránk is vonatkozik, és ezeken belül azt hangsúlyoznám elsősorban, hogy a turisztikai vállalkozások ellenálló képessége a válságnak tagállamonként vizsgálva nagyon különböző volt, és van, ahol megroppant a turizmus, van, ahol fellendült. Tehát, ha ezen vállalkozások finanszírozását nézzük, akkor a bizottságtól szeretném tudni, hogy a KKV-k, a kis és középméretű vállalkozások támogatása érdekében mit szándékoznak tenni a jobb finanszírozás likviditás érdekében. És azokban az egyes klaszterekben, mint a nordikus turizmus vagy a kulturális turizmus, hasonlók-e vagy különbözők ezek a források? Fontosnak tartanám azt is, hogy a regionális repülőtereket komplex összefüggésben kezeljük, és a távoli destinációkat jobban hozzáférhetővé tegyük. Köszönöm elnök úr a szót. Fozenberg asszonyt halljuk. A versenyben az idegenforgalom is megszenvedte a válságot, de ha jó prioritásokat tűzünk ki, akkor, és ez Görögország példája is mutatja, nemzetközi konferenciákat tartottak mostanában sokat Görögországban, fel lehet lendíteni ezt az ágazatot. Nálunk minden földön van, de tavaly jelentősen nőtt a turizmus. Hortun úrnak köszönöm átfogó, részletes, 8 pontos tervezetét, amit maga a biztos is most már felvállalt. Más kontinenseken kisebb a szezonfüggőség, mint az Európai Unióban És ez a gond továbbra is nagy kihívás Európában. A Task Force létrehozása ilyen szempontból nagyon fontos. Újhelyi úr sok izgalmasat mondott, hogy mit terveznek, reméljük, hogy ez így is lesz. De másfelől azt is látjuk, hogy bizottságunknak eleve nagyon korlátozott a kompetenciája ezekben a kérdésekben. Én a bizottságtól, az elnök úr engedélyével azt szeretném kérdezni, hogy Történt-e arra vonatkozó felmérés, hogy az európai idegenforgalom verseny hátrányai, verseny szempontjából gyenge pontjai vannak. Hazámban például világos, hogy a dél-keleti földközi tengeri térség katonai konfliktusait, a török megszállás mind-mind ugye nagyon negatív hatást generál és azt szeretném tudni továbbá, hogy a bizottság fontolóra vette-e, hogy azokat az országokat jobban megtámogatja, amelyeknek a turizmus az egyetlen kiemelkedési lehetősége a válságból. Nyilván hazámra gondolok elsősorban, de szerintem az idegenforgalom jobb támogatásával a gazdaság egésze, egészének helyreállása is támogatható lenne, én nem látom azt, hogy miért kéne a Task Force-nak külön ülésezni, mint a bizottságnak, de azt el tudom képzelni, hogy néha együtt, néha külön üljünk le, hogy azért a két csoport között folyamatos legyen az információ áramlás. Köszönöm szépen. Mi is köszönjük. Klun asszony szerint én a vasút barátja vagyok, de tudom én is, hogy nem lehet mindent vasúttal elérni. Én is támogatom a regionális légikütők, a távoli régiók, a szigetek esetében ezeknek a finanszírozásának támogatását is. De minden regionális repülőtérét nem, mert hazámban 5 kilométerenként vannak repülőterek, tehát azon esetekben támogatnám én a regionális repülőtereket, ahol más összekötetést nem létesített Pascal de Grand. A szezonalitás problémáját vettette föl, hogy a Finországban, Svédországban pont a tél kiváló turisztikai lehetőségeket ad a szánkó, a sí, de még a speciális biciklis turizmus előtt is. És a biciklis turizmus vonatkozásában elmondhatom, hogy évente 20%-os a növekedés nálunk, a, a, és arra is van felmérés, hogy a biciklis turisták sokkal többet költenek egyéb dolgokra, mint az autós turisták. Tehát az étterem látogatás például. Tehát bőven van ebben is fejlesztési lehetőség, arról nem beszélve, hogy ennek milyen egészségi előnyei vannak akik nem bicikliznek, azok háromszor gyakrabban betegednek meg, és a biciklisek várható élettartama 5 évvel több Európában, mint a nem biciklizőké, erre is legyünk tekintettel, mindenkinek személyesen is ajánlom ezt meg, hát elméletileg. És most visszaadom a szót Ortun úr. Thank you very much to... Nagyon szépen köszönöm mindenkinek a kedves szavakat, és köszönöm szépen a támogatásukat is, és a kiegészítő javaslatokat. Ha jól értettem, 10 óra 30-ig lesz időnk. Megpróbálok azért röviden fogalmazni, és persze megpróbálok minden, minden felvetésre reagálni is. Néha nem olyan egyszerű ez, de azért próbálkozom. Van kezdem. Ez egy viszonylag könnyű kérdés volt nevezetesen hogyan lehet egyensúlyt teremteni a biztonság és a turizmus érdekei között. Először is személyes véleményemet mondom el, ugyanis részletesen nem követtük nyomon a biztonsági kérdések alakulását, ez egy külön kompetencia, és tudom, hogy Mogherini alelnök asszony nagyon komolyan veszi ezt a kérdést, de ami a turizmust illeti, elmondhatom, hogy mi hogyan látjuk a magunk szemszögéből ezt a kérdést. A biztonság nyilvánvalóan nagyon fontos a turisták szempontjából, az utazók szempontjából is. Néhány tagállamból panaszok érkeztek, mert úgy érzik a turisták, hogy nem megfelelő a biztonság szintje. Most nem a terrorizmusra kell gondolni, hanem olyasmire, hogy például a jómódú kínai turistákat néhány luxus szintű szállodában atrocitásoknak tették ki. Efféle biztonsági kérdésekre gondolok, de ezt kizárólag a turizmus terén történő jogalkotással nem lehet kezelni. Biztosítani kell, hogy az Európán kívülről érkező turisták, de az Európán belüli polgárok is úgy érezzék, hogy biztonságban vannak. Biztosan emlékeznek rá, hogy Tajani úr is mindig elmondta, hogyha a vízumpolitika felülvizsgálatát összekívánjuk kapcsolni a biztonság kérdésével, akkor ez talán nem a legmegfelelőbb eszköz. Most nyilvánvalóan a terrorizmus révén ez a fajta biztonság forog közszálljon, de Nyilván a vízumpolitika felülvizsgálata nem fogja megakadályozni külföldről terroristák érkezzenek Európába, hiszen azt látjuk, hogy a gyakran azok követnek el terrorista támadásokat, akik egyébként is itt élnek már Európában. Úgyhogy azt hiszem, a turizmus nem a legmegfelelőbb terület, hogy biztonsági kérdésekkel foglalkozzunk. Vannak olyan tisztán biztonságpolitikai lépések, amelyekkel ezt kezelni lehet, például a tagállamok közötti jobb koordináció, a határőrizetben és hasonlók. Nyilván a bevándorláspolitika fontos lehet. A bevándorláspolitika a turizmus szempontjából is mérvadó, de úgy gondoljuk, hogy a turizmuson belüli biztonság kérdését nem a vízumpolitikával kell kezelni, más eszközeink is vannak, és úgy gondolom, hogy ezzel a másik területtel a külügyi szolgálat és a külügyel foglalkozó szakemberek fognak megfelelően foglalkozni. Amit Demanta asszony kérdezett, úgy értem, hogy úgy értettem, hogy azt kéri, azt nehezményezi, hogy nem promotáljuk eléggé az európai Európát, mint úti célt. Igaza van abban, amit mondott, mi vagyunk a leggazdagabb régiója a világnak, a leggazdagabb kontinense, kulturális értelemben, történelmileg és sok más szempontból is. Nekünk mindenek előtt kooperatív módon kell együttműködnünk. Nem a verseny itt az elsődleges. Néhányan hangsúlyozták, hogy verseny van a tagállamok között a turizmusban. Természetesen így van. De úgy gondolom, nagyon sok olyan lépést tehetünk, amely hosszú távon Európát, mint közös európai célt juttat, Európát, mint közös úti célt juttatja előre. Itt különböző transnacionális lehetőségek vannak, Európát, mint úti célt promotálhatjuk harmadik országok felé. Gondolok itt Kínára, Brazíliára, az USA-ra. Ezek, a, ezek az emberek, ezek a turisták, akik onnan érkeznek, lehet, hogy egy, egy konkrét városba érkeznek, de a legtöbbjük úgy gondolkodik, hogy ő most Európába jött. Úgyhogy ezért a, az ágazati szereplőkkel, a tagállamokkal, a nemzeti turisztikai hatóságokkal együttműködve, a régiókkal együttműködve, egy közös európai turisztikai kezdeményezést kell útjára indítanunk. Már dolgozunk ezen, megtesszük, amit tőlünk telik, de az erőforrásaink nagyon korlátozottak, ezt is el kell mondani. Szinte nevetséges, hogy a nemzeti turisztikai hatóságok, a Visit Britain, hogy csak egyet említsek a sok közül, meghaladják az 1000 millió eurós összeget, ami költségvetésüket illeti, az európai szervezet azonban, amely összefogja az európai közös turisztikai ténykedést egy millió eurós erre rendelkezik, ez egyszerűen nevetséges. Svájc például 90 millió svájci frankot költ erre. Németország költségvetését nézve, Németországban is vannak nagy regionális úti célok, Bajorország, a Rajna völgye és így tovább több mint 60 millió euró költ Németország a turizmusra. És egyes nemzeti turisztikai hatóságok több mint 100 ezer eurót kapnak évente. Ezek hatalmas erőforrások, a mi erőforrásaink ehhez viszonyítva nagyon csekélyek. Európai vállalatok, illetve amerikai vállalatok is nagy mértékben hozzájárulnak emellett az USA-ban, hogy az USA mint úti cél előmozdítását szolgálják a szövetségi szintű hatóságon keresztül. Remélem, hogy Európában is találunk megoldást az erőforrások jobb biztosítására. A normaalkotás, a standardok létrehozása. Egy példát említettek, ami a tűzvédelmi standardokat illeti. Voltak kísérletek arra, hogy ezeket egységesítsék európai szinten, a vendéglátóiparban is többek között. Ezen még dolgoznunk kell. Egyelőre nincs elég nagy mozgásterünk, harmon, ugyanis a harmonizáció tilos, a turisztika területén, de úgy gondolom azért minden mellett is még sokkal többet tehetnénk, mint eddig. Timmermansot is említették többen a jobb szabályozás témakörében. Úgy gondolom, hogy ellenőrizhető, átlátható, tesztelhető intézkedésekre van szükség, és ezeket meg is tudjuk hozni, ezt még egyelőre nem tettük meg sajnos. Ami a régiókat illeti, a régiók nyilvánvalóan fontosak, de a, és azért is, mert regionális szinten történik a szabályozás igen jelentős része. Együttműködünk a regionális hálózatokkal, előmozdítjuk a klaszter megközelítést, és van egy csoport az európai, a European Enterprise Networkön belül, amely turisztikai kérdésekkel foglalkozik, velük együtt fogunk dolgozni, ugyanis a KKV dimenzió, amelyet többen is eh, említettek, eh, fontos, de ezzel csak a regionális kezdeményezéseken keresztül tudunk foglalkozni. Nem tudunk eh, kapcsolatot tartani az egyéni KKV-kkal, egyébként már sokat teszünk a digitális eszközök révén. Egy IT üzleti portált hoztunk létre a KKV-kkal való kapcsolattartásra az ő támogatásokra, tehát vannak digitális eszközeink, de úgy gondolom, hogy mindenek előtt regionális szinten kell fellépnünk, és tudunk fellépni. Ami a költségvetést illeti, a költségvetést növeltük, a múlt évtizedben 2-3 milliónk volt, most már a különböző előkészítő intézkedésekkel és egyebekkel 13 15 milliós keretet élünk el a 2016-os költségvetésben is ez várható, úgyhogy volt itt növekedés, Tejáni úr is ezért harcolt. A munkatársaim számát is sikerült, 2010-ben ugye sikerült növelni, 2010-ben 15-en voltunk, most már jóval többen vagyunk, úgyhogy 24-en nevezetesen. Az elnök félbeszakítja a urat. Kérem szépen, hogy fejezze be lassan. Igen, igen, mindjárt a végére érek. De Grandes úrra reagálva, 128 javaslat érkezett összességében az ifjúsági turizmus és az időskori turizmus témakörben. Vizsgáljuk ezeket a javaslatokat, megnézzük, hogy milyen együttműködés lehetséges a különböző érdekelt körök között a különböző tagállamokban, Szeretnék még egy további témára is kitérni, ez a hozzáférhetőség, a megközelíthetőség. Izászkun Bildau asszony említette ezt a kérdést. Igen, nyilvánvalóan dolgozunk ezen is, de még nyilvánvalóan sok kidolgozatlan javaslat is van, dolgozunk ezen a kérdésen, és mi úgy gondoljuk, hogy a felelős turizmusnak ez is egy eh, alapvető alkotó eleme. Ami az Európai Turizm, Turisztikai Kartát illeti, illetve a felelős, fenntartható turizmus kartáját, ez ebből a szempontból úgy gondolom mindenképpen mérvadó. A periferiális régiókra szeretnék még egy utolsó szóban kitérni. Most dolgozunk azon, hogy előkészítsük a, a szigetek és tenger menti régiók turizmusáról szóló nyilatkozatunkat. Egy pán-európai párbeszédbe kezdtünk, ez emellett az európai kikötőkkel is, itt említeni kell nyilvánvalóan a földközi tengert, az Atlanti óceánt, és így tovább, és aztán a múlt héten volt tehát, a múlt héten tettük közzé a nyilatkozatot a partmenti turizmussal kapcsolatosan. Köszönöm szépen az eddigeket, természetesen rendelkezésre állunk a továbbiakban is, várjuk az együttműködést, és remélem, hogy sikerül tisztázni a még nyitott kérdéseket az elkövetkezendő időszakokban. Köszönöm szépen, helyi úr! Másfél órából látszik, hogy van miről beszélnünk. Én azt hiszem, hogy a bizottsággal együttműködve Ortonúrékkal együttműködve tudunk egy új fejezetet nyitni. Meghirdettünk egy olyan akciót, aminek az a neve, hogy Tourism on the Spot. Ez egy Special Partnership program a turizmus érdekében. Én azt várom a Task Force-tól és a kedves képviselőktől, hogy tudunk a következő időszakban együtt dolgozni. Egyetlen egy bejelentésem van a végén. Annyit emlegettük ma a kínai beutazó turizmust, és azt, hogy milyen jelentősége lesz a kínai turistáknak a világ turizmusában, így Európa turizmusában is a következő években, hogy magánszorgalomból szerveztem egy kifejezetten a turisztikai vezetőkkel való találkozó lehetőségét Kínában. A koordinátoroknak el fogom küldeni a következő napokban, mert ez egy több párti delegáció lehet, amit leszerveztünk, ezt egy ilyen kis meglepetésként hoztam, hogy a Task Force munkáját ezzel is segítsem, jelzem írásban a koordinátorok fele, hogy milyen módon lehet jelentkezni erre a kínai turisztikai szakmai útra. Köszönöm szépen még egyszer, és akkor havonta a Task Force-on dolgozunk tovább. Ja, vielen Dank. Damit die Nagyon szépen köszönjük. A turisztikai task force első ülését ezzel lezárjuk, és most a következő napi rendi pontunk következik, de mielőtt rátérnénk, Daniel Dalton szeretném üdvözölni, aki egy új tag a szakbizottságunkban, az ECR részéről. Úgy látom, már sajnos elhagyta a termet. Kár, de Jackie, kérlek, is felé, hogy üdvözöltük itt. A négyes napi rendi pont következik, Meg is adom azonnal a jelentéstevőnek a szót, Leichtfried úr, parancsoljon. Köszönöm szépen, elnök úr. Várjunk még egy percet, mondja az elnök, még egy kicsit elcsendesül a terem. Ich glaube, jetzt kannst du anfangen. Most lehet kezdeni, azt hiszem. Very much. Uh, Kedves kollégák, először szeretném megköszönni ezeket a támogatásokat. Nagyon nagy támogatást kaptam a bizottsági tanácsi tárgyalások kapcsán. Összetett dosszié volt, de a végén aztán sikeresek voltunk. És ha jól értettem, ugye az árnyék előadók is uh, végül, akik ugye ott voltak a tárgyalásokon, tudták támogatni az eredményeket. Van több pont is, amiről a tárgyalások szóltak, és az a jó hírem, hogy számunkra még a, a leglényegesebb dolgoknál többet is sikerült elérni, tehát a határokon átnyúló kérdést is sikerült úgy megoldani, ahogy azt a parlament szerette volna Szinte semmit nem változott a parlament döntése. Szerencsére a tanács többé-kevésbé pontosan ugyanazon az állásponton volt, mint mi. Mondjuk nagyobb, hosszabb vagy nehezebb kamionokat használtak. Az egyes tagállamokban ez is működik, ezek átléphetik a határt, Észak-Európában is, nagyon fontos, persze nem csak Észak-Európában, hanem máshol is, az Egyesült Királyságban, Írországban is, és aztán felmerült ugye a többi probléma, de azokat is sikerült megoldani, ha mondhatom, akkor elég jól. És végig fogok menni lépésről lépésre mindenen. Például ugye a több környezetvédelmileg fenntartható motorról volt szó, és mi javasoltuk, hogy mondjuk a hulladékokból származó üzemanyag is elfogadható lehet, tehát a bioüzemanyagok, szintetikus, üzemanyagok esetében nem szükséges a kivétel, de hát technikai szempontból, műszaki szempontból érthető a tanácsi gondolkodásmód is. Minden esetre megállapodtunk abban, hogy a csuklós buszok helyzetét könnyítjük egy kicsit. Aztán ugye a 43 láb hosszú tartály, konténerek kérdése is felmerült, és egész idáig nem volt lehetőség erre a szabályok szerint, de most már lehetőség van ezeknek a használatára is, tehát 15 cm-rel hosszabb lehet a méret, és ez azt jelenti, hogy a 45 láb hosszúságú konténerek használhatók a trélereken. Felmerült egy kérdés a tárgyalások során ekkor, hogy na jó, hát hogyha nagyobbat megengedjük, akkor a kisebbek használhatók, és igen, a kisebb konténerek is használhatók. Ezt is megengedtük, hiszen nyilvánvaló, hogy egyébként az áruszállítók kénytelenek lennének minden egyes konténer típushoz ugye más szállító szerkezetet vásárolni, és ennek nem lenne értelme. Tehát engedélyezzük a kisebb méretet is aztán az intermodális közlekedés meghatározását is tárgyaltuk, és szerintem elég jó, vagyis hát elég érdekes definíció született. Tulajdonképpen elviekben még a bizottságtól azt is kértük, hogy vizsgálják felül a régi meghatározást, az intermodális közlekedés régi meghatározását, és a bizottság ezt meg fogja tenni. Aztán az aerodinamikai és biztonsági eszközökről is volt még egy vita. A, attól függ, hogy a jármű elejében vagy a hátuljában találhatók ezek az eszközök, ezekről külön-külön beszéltünk. A jármű végében található eszközöknél megállapodtunk abban, hogy összecsukva milyen hosszúak lehetnek, 200 mm lehet ez a méret, ez azért ennyire fontos, mert a 200 mm-es hosszúság még lehetővé teszi azt, hogy a vasutakra föl tudják tenni a kamionokat. On, on, on the other hand, uh... Ja, hát ez az úgynevezett guruló országút megvalósulhat. A megoldásmód az azt is jelenti, hogy az alapkövetelményeknek egy nagyon részletes listáját fogadtuk el, és elfogadtuk azt, hogy a delegált aktusok helyett végrehajtási aktusok alkalmazhatók. Hát ezek már technikai részletek, igaziból politikailag ennek nincs akkora jelentősége. A legnehezebb eszmecsere, ahol majdnem, majdnem kisiklattunk, attól tartok, az az eurodinamikai kérdés volt, emlékeztetek mindenkit, hogy két teljesen különböző megoldásra látunk elő, ugye mi a parlament és a tanács, mi azonnal és kötelezően szerettük volna ezt lehetővé tenni, vagyis hát ugye előírni, a tanács pedig nem akarta. Hát nyilván a kompromisszumos megoldás, a, amit sikerült végül kitalálni, de a változtatás, változtatáshoz jogszabályokra lesz szükség. És például a típus jóváhagyásra vonatkozó szabályozás, egy ilyen érintett szabályozás, amelyet meg kell változtatni, hogy ezeket az értékeket változtathassuk. És ez nagyon fontos Európa szerte. Mert képzeljük el, hogyha egy tagállam változtatni szeretne, akkor ugye azzal nincsen gond, de az a e, nehézség, hogy egész Európa szerte hogyan legyen, e, hogyan következzen a változtatás. És végül azt a, arra a megoldásra jutottunk, hogy akkor a típus jóváhagyási eh, rendelet életbelépése után még egy három éves átmeneti időszakot eh, hagyjunk, és a bizottságtól írásos ígéretet kaptunk arra vonatkozóan, hogy legkésőbb 2016-ban leteszi az asztalra ezt a jogalkotási javaslattervezetet. Ennek a csomagnak szerintem két előnye van. Az egyik az az, hogy a szükséges jogalkotási folyamatot felgyorsítjuk. Ezt ugye meg kell tenni, tehát ennek a jogalkotási folyamatnak le kell eh, bonyolódni, a bizottságnak lépni kell, és az azt jelenti, hogy elég gyor, viszonylag gyorsan majd lehetőség lesz ezeknek a határértékeknek a bevezetésére. Nagyon sok cég, gyártó cég nem akarta ezt, a, különösen a több európai tagállamokban is, tehát ez ugye nekik nem siker, ez az eredmény, ez inkább a mi sikerünk, hogy mégis elértük. Azonban, hogyha több tagállam eh, már korábban szeretne eurodinamikai vagy biztonsági intézkedéseket előírni, például az Egyesült Királyságban ez egy kényes kérdés, olyan tömött, nagyon sűrűn lakott területeken, mint London, hogy ugye ők biztonságosabb járműveket, teherszállító járműveket akarnak. Aztán a eh, fedélzeti eh, mérőrendszerek, esetében úgy döntöttünk, hogy a tagállamok megválaszthatják, hogy milyen infrastruktúrális eszközök legyenek, vagy pedig, hogy előzetes ellenőrzést végeznek, ezt korábban nem akartuk, de végül elfogadtuk, hogyha mondjuk van ilyen mérő, súlymérő berendezés egy érintett kamionon, akkor ezt tudjon kommunikálni a vezetővel arról, hogy mekkora súlyú az egész jármű. Hát, hogyha ezt első körben megnézzük, akkor nem gondoljuk, hogy nagyon nehéz lenne, vagy bonyolult lenne ezt megoldani. De a tárgyalások, ugye a szakértőket is mindig bevontuk, egy idő után tudtuk a tárgyalások során, hogy minden egyes új ilyen jármű de gyakorlatilag már be van építve ez a mérő berendezés. Tehát képzeljék el ezeket az új kamionokat, minden ilyen, amelyik legördül a futószalagról, tudja a saját súlyát, és ezt az információt el lehet juttatni a vezetőhöz. És mi ezt akartuk, hogy az újaknak legyen ilyen rendszere a fedélzeten, és hát sikerült így megtalálnunk ezt a kis kerülő utat, hogy ez működjön. És azt is elértük, amit a parlament akart, tehát az átültetés után három évvel a bizottság a teljes módosított szöveget felül kell vizsgálja. Ezt is sikerült elérnünk. Hát tulajdonképpen ennyi. Az átültetés időszak 24 hónapos. Mit jelent ez? 2017 végét, tehát addigra mindennek életben kell lennie. Hát azt hiszem, hogy kemény két évnyi munkát végeztünk, az nekem inkább úgy tűnt, mintha öt év lett volna, nagyon belefáradtunk, de lehetett volna egy kicsit gyorsabb is, de hát nem baj, a lényeg, hogy most már legalább egy ideig nem fog minket piszkálni ez a téma. Köszönöm, és gratulálok. Most Finn van de Kamp. Tisztelt elnök úr, köszönöm a szót. Leisfried úr haját néztem meg, hogy milyen színű. Nem akarom, hogy őszálak jelenjenek meg nála. Ugye már két éve dolgozunk együtt. Ö, inkább megköszönöm neki, hogy amit írt, ezt a végeredményt. Én a néppárt TRAN ö, koordinátora vagyok, de holland állampolgár is, és én szeretem a szép nagy járműveket, de a tekintetben itt zavar van szerintem, hogy mit ajánlunk. Lágy Fridur most módosította a szöveget, de én azt hittem, hogy a tervezett az ajánlás tervezett szövegét kompromisszumokkal váltjuk ki, és a háromoldalú egyeztetés alapján. Lightfield úr most a saját kezével nyúlt bele a szövegbe. Nem tudom, hogy ez a háromoldalú egyeztetés eredménye vagy sem. Javítson ki, hogyha tévedek. Üdvözlöm egyébként a szöveget, és szerintem jó kiindulási alap. Köszönöm. Én is. Nem kapott szót, elnézést. Péter van Dáren következik. Először az árnyék előadó. Ja, voorzitter, dank ook van mij. Köszönöm szépen. A maga részéről én is gratulálok Leichtfried úrnak. Nagyon régóta foglalkozik a témával, kemény feladat volt megírni ezt a szöveget. Megjegyzéseiben ugye kitér az ökológiai kombi járművekre, ez volt az egyik vita téma. Hollandiában az eco kombi koncepció 20 éves már, és bizonyított. Jó a környezetnek, jó a közlekedés biztonságnak. Az ekokombik bevezetése nem okozott semmilyen negatív hatást. balesetek száma sem nőtt, tehát ilyen értelemben nincsen ilyen gond. De mivel az kombikkal kezdte, hát akkor én is erre ö, figyelnék, megvárom, amíg tudtam figyelni. Tehát az ekokombi ügyben megismételném, hogy halljon, de a jogi szolgálat és a titkárság is. Szeretném tudni, hogy mi a pontos álláspontunk. A kettes függeléke a szövegnek vonatkozik ide, ebben megállapodtunk. Ebben Lightfried úr az ECOCOM mire vonatkozó feltételeket kivette, a tanási szöveg ben pedig úgy tűnik, hogy benne vannak. Számunkra nagyon fontos az ekokombik ügye, egyre több vállalkozásnak van gondja, Például a, víz, a virág aukciók Németországban, Hollandiában között, ha csak néhány kilométert akar menni az ember, de szállító járműre van szüksége, akkor az optimális eszköz a kombiautó. És ezért a kettes függelék szerintem ki kéne bővíteni a kombiautókra vonatkozó kritériumokkal. Ne felejtsük el ezt az apró részletet. És a titkárságtól mondom, és a jogi szolgálattól is szeretnék erre választ kapni, nem csak Leifrid úrtól. Köszönöm. Akkor most kapsz szót Leifrid úr. Leifrid asszony, mint most. Ja nem, Meister asszonyt halljuk. Akkor még nem Leifrid úr. Kemény munka volt, amit véghez vitt, a háromoldalú egyeztetés értelmes eredményre vezetett. A hosszú tehergépjárművek tekintetében továbbra is eltérő véleményünk van, de ez végül nem került be szövegbe. És ott, ahol viszont az egyes tagállamokban bevált gyakorlat van, és a határokon átnyúló gyakorlat is ezt támogatja, mint Skandináviában, ott különleg egyezésre került sor. Online elérhető minden tárgyalási dokumentum, de mi európai szintű megoldásokat keresünk. És ez ugyanolyan, mint amikor más területeken tagállamok ugyan megegyeznek, de minket az európai megoldások érdekelnek, főleg az ilyen nehéz tehergépjárművek ügyében. És ez még nem sikerült, hogy ebben megegyezünk, ugye egyes elképzelések szerint még egy fél járművet rá lehetett volna akasztani arra a szerelmére, mások szerint nem. Most nem megyek a részletekbe bele. Összességében elfogadható a kompromisszum, és a revíziós záradék pedig jó, hogy ott van, mert ugye a bizottságtól tudjuk, hogy folyamatosan zajlanak a kísérletek a tesztek ezekkel a járművekkel, és ezek eredményétől függően lehet a specifikumokról határozni. De végül mindenki tudhatja majd, hogy mit kell betartania, mit nem kell betartania, és így tovább. Tehát szerintem a kompromisszum képviselhető, még ha nem is értünk el mi sem mindent, amit szerettünk volna. Ez így szokott lenni a háromoldal egyeztetéseken. Mike Lund. kap szót. Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm Lightfried úrnak a kiváló szöveget és a konstruktív hozzáállást végig, amelyel a legtöbb problémát sikerült megoldania. Az intézkedésekre, a határértékekre, súly adatokra vonatkozóan ezt csak szenvedélye lehet csinálni, mint ahogy neki ez tényleg szenvedélye. A logisztika és a közlekedés minden európait érintő kérdések. Emlékeztetnék arra, hogy az európai országok között sok különbség van, a közlekedés ugyanakkor per definíció nem, definíció nem határokon átnyúló, egyeseknek, mint nekünk is sokkal nagyobb utakat kell megtennünk, mint másoknak. Nem egyformán kiépültek a vasúthálózatok az országokban. Nálunk Finnországban nem mindenhol kifizetelő vasútat üzemeltetni, éppen ezért rugalmas megközelítésre van szüksége, majd minden régió sajátságait is figyelembe veszi. Hogy több árut, több nyersanyagot lehessen kevesebb környezeti hatással szállítani adott időegység alatt. Nem akarom valamennyi országra ráröltetni a finn modellt, nem hiszem, hogy a konfekció ruha mindenkire jó. A jövőben éppen ezért eh, én a többféleség rugalmasabb kezelésére helyezném a hangsúlyt, és arra, hogy a közlekedési ágazat egyes országokban hogyan járul hozzá a versenyképességhez. De legyen egy közös modell is, és most úgy tűnik, hogy ez van kirajzolódóban, hogy konstruktív üzleti tárgyalások hatékonyságát idéző módon tárgyaltak, mert a logisztikai versenyképesség Európa számára a gazdaság fellendülésének egyik záloga. Meg kell találnunk a választ. És engedjenek meg egy fin viccet. Egy szörme sapka nem megy rá mindenkinek a fejére, ugyanaz a szörme sapka, mi ezt így szoktuk megfogalmazni. Mindenki viseljen olyan sapkát, ami az ő fejére jó. Danke. Solange man das Recht hat, auch kein Köszönöm szépen. Amíg az embernek megvan a joga, hogy ne viseljen egyáltalán szőrmesapkát, egyet tudok érteni. Megköszönöm, elnök úr. Köszönöm ezeket a történelmi erőfeszítéseket, és hát azért az enyhe őszülés nagyon jól áll minden férfinak. A zöld frakció támogatja az ajánlás tervezetet. A triológuson elért megállapodás alapján a tanács, bizottság és parlament között, ezért nem fogunk módosítókat benyújtani. Amellett, hogy ezt elmondtam, én még egyszer szeretném kihangsúlyozni, hogy a mi frakciónknak a határokon átnyúló kérdés a legfontosabb, és itt azért még világosabban kell fogalmazni. Ott még egy, ugye a taxik dizájnja, és az, hogy legyen közvetlen kilátás, szerintünk ennek kötelezőnek kellene lenni. Ezt nem lehet önkéntes lépésekre hagyni a dizájnerek részéről. Ennyi a megjegyzésem, elnök úr, köszönöm. Köszönöm. Lucy Andersen. Azt hiszem, mondja Anderson asszony, megköszönöm az előadónak a munkát, mert nagyon jó eredményeket értünk el, sikerült előre lépni, és köszönöm a londoni megjegyzéseket is, itt valóban tovább kell lépni. Ami a biztonságosabb kamionokat illeti, tényleg igaz, hogy ez ugye a városi mobilitási agendára nagyon is releváns. Nem csak Londonról van szó, hanem nagyvárosokra szerte az Európai Unióban. De Londonban még rengeteg a tennivaló a biztonságosabb kamionok témájában, annak ellenére, hogy mennyit sikerült elérni. Ha megnézzük az útbiztonsági adatokat, akkor azt látjuk, hogy 980 gyalogost súlyosan megsebesítettek vagy megöltek az ilyen kamionok, és 577 biciklis volt baleset áldozata évente, vagy szenvedette súlyos sérüléseket az elmúlt három évben és tudjuk, hogy a legtöbb ilyen sérülést a kamionok és halálesetet a kamionok okozzák. Tehát ez csak azért mondom ezeket az adatokat, mert ki akartam emelni, hogy mennyire fontos a biztonságosabb kamionok jelenléte a városokban. Muszáj lépni, közösen kell cselekednünk. Hát nem sokára, ugye az elkövetkezendő két évben polgármester választásra készülünk Londonban, mindenütt fel fogjuk vetni ezt a témát, ahol csak tudjuk. Remélem, hogy a kollégák a Európa nagyvárosaiban osztják a véleményünket. Én nem gondolom azt, hogy a kamionok kitiltása feltétlenül a legjobb megoldás, de hát bizonyos időszakokban, bizonyos területekről lehet, hogy ki kellene őket tiltani. Voltak olyan városok, ahol ezt megtették, megnézték az összes lehetőségét, a gazdaság, lehetőséget, a gazdasági hatásokat, és így tovább, de hát a fő cél az az volt, hogy biztonságosabb legyen a közlekedés a gyalogosok és a bicikli, biciklisek számára. Köszönöm, Foster asszony, köszönöm szépen, elnök úr és még egyszer hatalmas köszönettel tartozunk az előadónak. Nagyon-nagyon nehéz volt, Lajfrid Fridór ez a munka, és a triológus is rengeteget tett, a közlekedési miniszterek is az előadóval együtt keményen dolgoztak, az árnyék előadóknak is köszönetet mondhatunk a munkájukért, de nagyon-nagyon jó az eredmény. Hát vannak olyan témák, amik kemények, és ugye sokáig tart, hát tudtuk, ami a taxitervezés dizájnt illeti, hogy a jóváhagyási rendelet fog majd erre is vonatkozni, hát tudtuk ezt, de legalább sikerült felvetni ezt a témát, és sikerült nyomást gyakorolni és felgyorsítani a munkát, a gyártók keményebben dolgoznak, legalábbis azok, amelyekkel én felvettem a kapcsolatot, úgyhogy szerintem nagyon jó, stabil eredmény a jelentésnek is a része. Nagyon hálás vagyok, hogy sikerült az Egyesült Királyság Írország ügyet is bevenni ide, hogy megkaptuk az önök támogatását, mindenkinek a támogatását, ezt külön köszönöm. És végül pedig a szubszidiaritás, igen, hát a szubszidiaritás ennek mindig is a kulcsa, az írek is, hogy az írfél is ezt veti fel. De ami a határátlépéseket illeti. Hát minden arról azon múlik, hogy hogyan állapodunk meg, hogyha egy 60 tonnás kamionról van szó, akkor erről kell megállapodni, hogy ez hogy fog menni ami minket illet, ugye a, a brit utak, hát mi már eléggé is, eléggé túlterheltek, nem feltétlen szeretnénk itt óriás kamionokat látni, de hát Finországban, Svédországban is máshol használják őket, hát akkor nyugodtan használhassák őket továbbra is. Tehát kiváló munkát végeztek, megköszönöm az előadónak, és ami az Egyesült Királysági Konzervatív Delegációt, az LCR-t e illeti, támogatjuk ezt és nyilván ugye árnyék előadónk, illetve ugye a zöld kolléga elmondta, hogy még van egy-két dolog, ami tisztázni való, de nagyon kiváló az eredmény. Köszönöm. Köszönjük, Izmail Ártug. Köszönöm. Köszönöm a jelentéstevő munkáját. Nehéz témáról van szó, azt hiszem ez kezdetektől fogva világos volt. Az előttünk levő eredmény szerintem elfogadható, és a jelentéstevő mértékben hozzájárult ahhoz, hogy ilyen eredmény szülessen. De hát lehetett volna sokkal előbb és sokkal hatékonyabban lépni, hogy az Európai Bizottság nem próbálta volna meg az óriás teherautókat belecsempészni a szövegbe. Az aerodinamika, a vezetői kabinok és egyebek most már tisztázódtak a szöveg által. Jó megoldások születtek összességében, úgy gondolom az ágazat számára sikerült hozzáadott értéket teremteni. A mi szempontunkból talán egy dolog nem volt optimális, a felülvizsgálati záralék, a review clause. Mehettek volna gyorsabban is a dolgok, de hát a jelentést ez elmondta, hogy mi volt az oka annak, hogy miért csak három éves átmeneti idő után lép működésbe ez a rész. Egy dolgot még azért szeretnék kiemelni, a határokon átívelő, átnyúló fuvarozás kérdése. Vandalen úrnak egy dologban igaza van. Én, az én olvasatomban ez ugyanis azt jelenti, hogy határokon átnyúló fuvarozás itt nem lehetséges. Hogyha egy ország lehetővé teszi ezt, a másik nem, akkor ez nem lehetséges. Felmerül a kérdés, hogy például Németországban mi a helyzet. Az Európai Bizottság itt még nem foglalt állást Én egyébként kérdést tettem föl hivatalosan is a bizottságnak, és nem kaptam választ. Németországban vannak bizonyos kísérletek, amelyeket újra és újra meghosszabbítanak, és gyakorlatilag ez már nem is egy időszakos megoldás így, hanem egy állandó megoldás. Ezzel valamit kezdeni kell, hiszen máskülönben a megállapodott szöveg különböző értelmezések tárgya lesz, fontos, hogy ebben a kérdésben dőlőre jussunk. Fontos, hogy tegyünk egy-egy lépést egymás felé, hogy az ágazat végre elfogadja, hogy a sűrűn lakott területeken nincs mit keresnie, akkor azt hiszem, lehet erről beszélni, de összességében elértük az elérhetőt, a jelen pillanatban elérhetőt, úgyhogy köszönöm a jelentéstevőnek. Köszönöm, Ines Ayala Sander. Köszönöm szépen. Én is köszönöm a jelentéstevőnek a munkát. Nyilván azért tartott ilyen sokáig a folyamat, mert nagyon összetett kérdésről van szó. Az Európai Bizottság megpróbált kilendíteni minket a holdpontról. Ez azt jelentette, hogy az eddig alkalmazott szabályok közül meg kell szüntetni azt, amely nem eredményes, és új szabályokat is teremteni kellett. Egy dolog meglepett. A jelentéstevő szövegében az áll, hogy ez gyakorlatilag egy névtelen irányelv. Nem is tudom, hogyan is értelmezzem ezt. akkor mindenki úgy nevezi az irányelvet, ahogy akarja, vagy ez mit jelent? Lehet, hogy aztán a végén még megköveznek, sőt, lehet, hogy jut egy-két kő Fried úrnak is. Erőfeszítéseink ellenére sajnos az a helyzet alakult ki, hogy elhúzottak a elhúzódott a rendelkezések bevezetése biztonság kapcsán. Nyilván bevezettünk további intézkedéseket, és megváltoztattuk a jármű aerodinamikáját is. Lehetett volna például a vezetői kabinokat biztonságosabban kialakítani, biztonságosabban minden közlekedési résztvevő számára, és úgy, hogy ez növelje a biztonságot a veszélyeztetett csoportok esetében is, gondolok itt például a gyalogosokra. Jó lett volna, hogyha a tanács erre odafigyel. 2022-ig halasztódott most ez a kérdés. Fried úr is elmondta, hogy a felülvizsgálat során immáron csak technikai változtatások várhatóak, de úgy gondolom, nem kizárólag technikai téma a veszélyeztetett csoportok biztonsága. Szerintem meg kéne vizsgálni a parlamentnek, hogy nem tud-e tenni valamit ezen a téren. Továbbá javasolni szerettem volna azt, hogy nem lehetne-e gondoskodni arról, hogy a határokon átnyúló utak esetén mi a helyzet, hogyha nem fektetjük le feketén-fehéren, hogy itt mi is legyen, akkor ez külön problémákat okoz a perifériából érkező vezetőknek mindig gondjuk lesz a határok átlépésekor. Köszönöm, és még egyszer egy Frid úr kapja most meg a szót. Nem, elnézést mondja az elnök. A DG Move képviselője kap szót. Thank you, uh, Chairman. Köszönöm. Elnök úr, a bizottság támogatja a háromoldalú egyeztetés kompromisszumát. Nem megyek bele minden innovációs részletbe, talán csak az új eszközöket említeném, amelyekkel fel fogják szerelni a teherautókat, az aerodinamikai eszközöket, amelyekkel csökkenthetők, csökkenthető az üzemanyagfogyasztás, és a közlekedés biztonság is javítható szólnom kell egyes gépjárművek kapcsán az alternatív üzemanyagokra vonatkozó derogációkról, illetve a zöld járművekről. A bizottság sajnálatosnak tartja, hogy eredeti javaslatának egyes aspektusait nem fog, fogadta el a tárgyalófél. Igyekszünk továbbra is azonban a meglévő jogalkotást annak végrehajtását eh, felügyelni, mert a biztonság szempontjából ennek van a legnagyobb jelentősége, illetve az infrastruktúra fejlesztésnek. Tehát szigorúbb szabályokat szerettünk volna, de hát kompromisszum született. Újra rá szeretném irányítani a figyelmet arra, hogy a bizottság a Trump bizottság előtt szereplő szövegváltozat mögött áll, de tudni kell róla, hogy még nem kész a szöveg, egyes területeken szakmai egyeztetés zajlik még, szakértőket kérdeztünk meg az engedélyeztetési ügyekben. A bizottság ezt próbálja felgyorsítani, célunk ugyanis az, hogy javaslatunk 2016-ra érvényes joganyag legyen, legkésőbb 2016 elején kérjen a végleges javaslat, és még azon évben elfogadtassék. Erthuk úr megjegyzésére reflektálnék. A határokon átnyúló járműhasználat vonatkozásában. Ez a revíziónak nem képezte tárgyát, de ettől függetlenül tény, hogy az ide vonatkozó szabályozás nem eléggé világos. Lehet, hogy ezt majd egy következő fázisban kell megtárgyalni. Most pedig akkor az előadónak adom meg a szót. Köszönöm, elnök úr, köszönöm a megjegyzéseket. Fandekamp úr, nem az a tartalomban a szövegben, amit pontosan szerettem volna, nyilván. Két fázisban egyeztettem a másik bizottság előadójával. Először arról, hogy mik a minimál megvalósítandó pontok, utána pedig a háromoldal egyeztetés során arra kellett koncentrálnunk a későbbi fázisokban, hogy a parlamenti döntést a tanácssal szemben amennyire csak lehet érvényesítsük, abból a lehető legtöbbet megvalósítsuk, független attól, hogy egyénleg szeretjük-e vagy sem. Meister asszony említette, hogy például nem mindennel értett egyet, de ez volt a parlamenti álláspont, és ezért harcoltunk. Ezt sikerült kihozni az egyeztetés során, keményen harcoltunk, szerintem fair eljárás zajlott. A, az elnevezési kérdésről semmit nem tudok. Ma hallottam hogy megváltoztatta a szabályokat. Lehet, hogy majd a jeleszender behozhatja ezt a témát. Jó, nézzünk utána. Lehet, hogy később majd még áldva emlegetik nevünket, még ha ezt most nem is sejtjük. Ami a határokon átnyúló járművek, tehát közlekedő járművek kérdését illeti, végül is a bizottsággal közös célunk az volt, hogy ezt a határozatot megszűlje a tanács. Ez megtörtént, de hát kompromisszumos módon az első olvasat során. Ugye ott van a revíziós záradék, és így tovább. Ha a jogi helyzet bizonytalan, nos, ezelőtt is bizonytalan volt, és mindig meg lehet támadni a jogszabályokat, majd a bíróság dönt. Eddig senki nem tette ezt meg, nem tudom miért, végül is van jogorvoslati lehetőség. A régi rendszerben is volt, az újban is van. És persze nyilván én is támogatom a kompromisszumot, hiszen magam izzadtan megérte. Ezt már nem lehet megváltoztatni. Tehát akik támogatják a kompromisszumot, azok most már több módosítót ne nyújtsanak be, mert ezeket akkor is el kell majd utasítanom, hogyha egyébként tetszenének. Köszönöm a nagy támogatást és a kiváló együttműködést, és elnök úr, önnek személyesen is köszönöm, hogy hagyott minket úgy dolgozni, ahogy akartunk. Ez nagyon jól jött. Fendáran úr. Ugyan az időmmel lejár, de azért még kap gyorsan egy kis időt. Ik heb een expliciete vraag gesteld aan de collega over annex 2. Rövid leszek, elnök úr. Ez egyébként is meg szoktam tenni, mindig röviden szoktam fogalmazni. Szeretnék választ kapni a jogi szolgálattól, amelyet a kettes függelékkel kapcsolatosan fogalmaztam meg. Der Herr Berichterstatter. A jelentéstevő úgy véli, németül mondom, mert kicsit könnyebben tudok fogalmazni a nehéz kérdésekben az anyanyelvemen, tehát ha jól értettem Vandalen urat, akkor függelékekkel kapcsolatos kérdést tett fel. Az Európai Bizottság egy függeléket fogalmazott meg, amely a tanácsi véleményt illetés van egy, amely a parlament álláspontjával foglalkozik. Ezek a szövegek részben különbözőek, de a végső kompromisszumban nem szerepelnek, ha jól tudom, ezért eh, nagy jogi kihatásuk nincsen. A kérdést, Péter, azt hiszem úgy kell érteni, hogy eh, ha továbbra is gond van ezzel, akkor összeülünk és megnézzük őket közösen, de összességében azt hiszem a függelékek nincsenek kihatással a kompromisszumra. Elnök, lehet, hogy fel tudom világosítani a kérdezőket. A függeléket hozzá lehet csatolni a szöveghez, de jogilag nem kötelező, mert maga a kompromisszum lesz jogilag kötelező. De ha most Kalász álláspontját függelékként hozzátesszük a szöveget, akkor eh, szerintem ugyanúgy eh, hozzá kell tenni a szöveghez, hozzá kell kapcsolni a szöveghez eh, a Ertug kolléga is általán feltett kérdésekre adott választ, és mi szerint az óriás teherautók til, tilos, tilosak a autópályákon Európában. Ugyanis ebből az látszik, hogy 180 fokos fordulatot vett az a véleményében. A két függeléket tehát hozzá lehet csatolni a szöveghez, de amiről döntés született, illetve amiről döntés születik a tanács és a mi részünkről is, az lesz a jogilag kötelező szöveg. Aki módosítókat akar benyújtani, február 4-ig ezt megteheti, benyújthatja a módosítóit, de ha jól értem, azokat úgyis így is úgyis el kell utasítani, hogy a kompromisszum ne sodródjon veszélybe. Van még kérdés? Elnézést, hogy még vissza kell térnem erre, de én megfogalmaztam egy kérdést ezekre kísérleti intézkedésekre, amelyeket újra és újra újra meghosszabbítanak, úgyhogy biztos vagyok benne, hogy az Európai Bizottságnak van ezzel kapcsolatos véleménye. Elnök, Nyilván ez most nem témája a jelenlegi vitának, nem tárgya. Úgyhogy az Európai Bizottság felé fordulok, ez nem történhet meg újra. Senki sem nem tudja megérteni azt, hogy egy kísérleti projektet hogy lehet a végtelenségig meghosszabbítani. A kísérleti projekt, mint olyan eleve korlátozott idejű. Jó. Tehát február 4-e déli 12 óra módosítók benyújtásának határideje. Köszönöm még egyszer a jelentéstevőnek és mindenek előtt az árnyék jelentéstevőknek is, akiknek a véleménye nagyon különbözött, mégis sikerült a szakbizottság közös véleményét képviselniük. Ha jól értem az eredménnyel, mindenki együtt tud élni. Köszönöm szépen, és rátérünk a következő napi rendi pontunkra. Das ist die Empfehlung an die Kommission zu den TTIP-Verhandlungen ajánlás a bizottságnak a TTIP tárgyalások kapcsán, előzetes állásfoglalás, Wim van de Kamp, ismét a téma vivője. Tisztelt elnök úr, köszönöm szépen. Valamennyien tudjuk, hogy a TTIP tárgyalások az USA-val nagyon bonyolult dossziét alkotnak, nem tudjuk pontosan, hogy hol tartanak a tárgyalások. Azt a kolléga megpróbál egy kis átláthatóságot vinni az eljárásba. Én csak röviden szólok most, hogy a Trambizottság nevében mi mit ajánlottunk megtárgyalni. Óriási érdekek forognak kockán, mindkét tárgyaló fél részéről a közlekedési ágazatban. Ismerik a szöveget, várom a megjegyzéseiket. Danke sehr, dann ist jetzt ja gleich. Köszönöm. Akkor most... Uh, vielen Dank, Herr, Herr Präsident. Ähm, Leichtfried úré a szó. A szociáldemokrata frakció nevében szólnék. Elvileg az USA-EU megalapodást, kereskedő megalapodást úgy tekintjük, hogy erről tárgyalni kell, nem vetjük el. De ha ez a megalapodás jóval túlmutat a kereskedő politikán, mint ahogy így néz ki, hogy ez a helyzet, és hatásai minden ágazatban érezhetők lesznek, és nemzetközi döntőbíróságokat kell majd létrehozni, meg a nemzeti jogalkotást felül lehet majd írni, meg egy transatlanti szabályozó grémium mondja meg, hogy nekünk milyen szabályokat kell elfogadnunk. Nos, ezt már nem tudjuk elfogadni. Például közlekedés biztonsági területen nagyon megváltozna a helyzet, hogyha itt amerikai közlekedéspolitika érvényesülne a teherautókra vonatkozóan például. Akarjuk-e azokat az iszonyú nagy trakkokat, amelyeknek előre nyúló orra van, és az USA-ban elterjedtek, és így tovább. Az a véleményem, hogy a TTIP egyre kevésbé népszerű a frakciónkban, pont azért, mert egyre jobban túl mutat a kereskedelmi megállapodáson, és egyre jobban a TTIP ellen hangolódik a frakció, hogyha a bizottság nem tereli ezeket a tárgyalásokat a kellő medelbe. Köszönöm, Jackie Foster. Yes, thank you very much, Chairman. Köszönöm, elnök úr. Köszönöm Pim van de Kampnak is. Nagyon őszinte, egyenes és átfogó. Rövid ez a jelentés eddig. Hát a TTIP nyilvánvalóan nagyon sok napirendre fölkerül szerte a parlamentben, több szakbizottságban tervezi vitatárgyát, és nagyon jó, hogy hozzánk is eljutott. Én egyetértek azokkal a felvetésekkel, amelyeket az előadó említett. Hát az biztos mi az Egyesült Királyságból, de szerintem ez az egész ECR frakcióra igaz. Mi aggódunk amiatt, hogy itt még semmi nem szerepelt, ami a közlekedést érintette volna. Legalábbis erről mi nem tudunk. Tehát nagyon jó, hogy ezek a felvetések itt szerepelnek, ezek érintik a mi szakbizottságunkat. Ami a közlekedés és logisztika ágazatot illeti, hát a két oldalú kereskedelem növekedésből mi is részesedhetünk ennek az előnyeiből, több munkahely, és fellendülne az ágazat. Hát, hogyha visszagondolunk például az EU-USA nyitott égbolt megállapodását. Most van a második forduló, ugye, még az ellenőrzés is egyebek, ugye kérdésesek, ezeket mindig felvetjük a partnernek, és akkor most ugyanígy ülünk a TTIP-ben, a TTIP tárgyalásokon évekig el lehet akadni egy nehéz kérdésen, de mi támogatjuk elméletben a nemzetközi megállapodást ezeken a akadályokon át kell lépni. Aztán a tengeri közlekedés, és így tovább. Hát itt is van olyan, ahol a kölcsönös, vannak olyan területek, ahol a kölcsönös elismerés hiányzik. A karbantartás, technikai dolgok, és ez megvan egyébként a, a légiközlekedésben is. De hogyha tényleg egy megfelelő kereskedelmi megállapodást akarunk aláírni, akkor ezeket a dolgokat is feloldjuk Persze ugyanúgy, mint más kollégák, mi is figyelemmel kísérjük azt, hogy mi történik ebben a témában a többi szakbizottságban, mert annyira átfogó ez a dosszié. Nagyon jó az a mostani kiinduló pont, és nagyon jó a vitaindító, úgyhogy köszönöm az előadónak, és az ECR itt van, támogat mindent, remélhetőleg majd a végkövetkeztetéseket is. Gesine Meissner. Äh, köszönöm szépen, elnök úr, én is köszönöm Wim van de Kampnak. A munkát nagyon kiegyensúlyozott az állásfoglalása, a véleménye azt hiszem, Kicsit általánosan kívánok fogalmazni, egy olyan kereskedelmi megállapodásról van szó, mint sok más egyéb kereskedelmi megállapodás. Sok ilyet már elfogadtunk már. Nyilván vannak lehetőségek, vannak veszélyek is benne. Fontos, hogy az érdekeinket megóvjuk. Fontos, hogy racionálisan szemléljük tovább a kérdést, megnézzük tényszerűen mi van a tárgyalóasztalon. Ennyit szerettem volna általánosságban mondani, és persze fontos, hogy a lehetőleg átláthatóbb legyen az egész. Olirén annak idején is Cecilia Malmström is állást foglalt amellett, hogy gyakorlatilag a tagállamok felelőssége, hogy egy kicsit zárt ajtók mögött zajlik ez a tárgyalás. Átláthatónak kell -e, hogy lennie az egésznek, tehát, és ami a közlekedést illeti, egészen gyakorlati kérdésekről van szó. Amikor például a tanúsítványok, illetve engedélyek kiadásánál nagyok az akadályok, illetve ezeket hirtelen lebontjuk, akkor lehet, hogy az USA-ba irányuló gépjármű export dolga könnyebbé válik. Ezek nagyon jó lehetőségek Európa számára, ezt látni kell. Döntő jelentőségű, hogy eddig még nem is beszéltek egyébként a közlekedésről a TTIP tárgyalásokon, ezt többen is mondták már. Ha ilyen megállapodás születik, nyilvánvalóan a közlekedést is szem és szem előtt kell tartani, ez teljesen egyértelmű. Aztán, ami a légi közlekedést illeti, itt sokkal nagyobbak a lehetőségek az USA számára, mint a mi számunkra. Engem mindig bosszantott egy kicsit ez az egyensúlytalanság, erre oda kell figyelnünk, oda kell figyelnünk arra, hogy azért ne szerezzen előnyt az USA ami a hajókat illet és az infrastruktúrát. Úgy gondolom, hogy itt is ugyanez a helyzet áll fenn, ezt mindenképpen nagyon körültekintően kell kezelnünk, és a négyes pont alatt a Jones Act is szerepel. Ez egy nagy lehetőséget biztosít Európa számára, lehet, hogy itt ki tudunk küzdeni, ki tudunk harcolni a bilaterális tárgyalások során méltányosabb körülményeket, lehetőségeket, feltételeket. Nem mindig ugyanannak a lehetőségeink tehát, mint az USA-nak, erre oda kell figyelnünk összességében. Köszönöm, Bászlánk Hót. Uh, Köszönöm, elnök úr, először is szeretnék köszönetet mondani Finfandekampnak, kedves kollégámnak ezért a véleményért. Mi a zöld frakció, benyújtunk majd módosító indítványokat, inkább a, az általános vitát fogjuk ezekben érinteni a TTIP-ről. Vannak olyanok, akik azt mondják, hogy mi nem az európai standardokról beszélünk, de ez nem a teljes igazság, mert még a, a bizottság is, ugye Malmström biztos is eh, elismerte, hogy ez a szabályozásról szól, hiszen az USA és az EU között alig léteznek tarifális jellegű kereskedelmi akadályok. Tehát ez nem egy hagyományos jellegű kereskedelmi megállapodás, ahol lebontjuk a vámtarifákat. Ez egy teljesen más, amit arról szól, amit úgy hívnak, hogy nem kereskedelmi jellegű, keres, nem tarifa jellegű kereskedelmi akadályok, tehát a szabályozás. Ne uh, csapjuk be magunkat, ez ott van az asztalon. Nem mondhatjuk azt, hogy hát ezekről a standardekről nem lehet tárgyalni, közben a szabályozásról tárgyalunk. Legyünk nagyon nyíltak és őszinték. Tehát mondom, ne csapjuk be magunkat, ne mondjuk azt, hogy nincs szó a szabályozásról. Tehát be fogunk nyújtani néhány módosítót, és majd idézzük Malmström biztost a témában. És aztán ami konkrétabban a közlekedést illeti. Van itt még a gépjárművekkel kapcsolatban egy kérdés. Ugye nem figyeltek még oda, figyelem nem irányult még rá a közlekedési kérdésekre a TTIP során, ahogy az előadó is mondta, de azért a gépjárművek esetében már folyik a vita a szabályozásról, és nagyon sokan azt mondják, hogy sok műszaki jellegű kérdéssel lehetne intézni a TTIP-en belül. Persze a kérdés mindig az, hogy most akkor mi is minősül ilyen műszaki kérdésnek, és mi nem. Vannak, akik műszakinak neveznének egy dolgot, mások pedig politikainak. Aztán a személyi gépkocsik biztonsága, és így tovább. Vannak, akik azt mondják, hogy mindegy, hogy amerikai vagy európai autóba ülünk bele, mind a kettő biztonságos. Hát ez az autón belül lehetséges, hogy igaz, de egy gyalogos azt hiszem jobb helyzetben van Európában, mint Amerikában, mert a dizájnra más a tervezésre más szabályok vonatkoznak. És ki fogja eldönteni akkor, hogy mi az, ami műszakinak minősül, milyen szempont, és mi az, ami pedig politikai jellegű. Nagyon-nagyon sokkal kritikusabbnak kell lennünk, ne legyünk naívak, figyeljünk oda. És aztán egy kérdés a kollégák felé, akiknek nagy tapasztalata van a közlekedésben. Hányan önök közül, hányan tudnak olyan műszaki szabályokról, ahol már zajlik a vita a harmonizáció, a harmonizáció miatt. Genfben zajlik ez, az UNECE e keretében, és itt a gépjárművekre vonatkozó szabályozás harmonizálásáról tárgyalnak, a műszaki szakértők találkoznak állandóan rendszeresen Genfben, és tárgyalnak a harmonizációról. Talán nekünk is jó lenne, mint közlekedési bizottság képviseltetni magunkat Genfben, mert néha azt gondoljuk, hogy nekünk kell megoldani kétoldalúan mindent, közben az ENSZ keretein belül már zajlanak ilyen tárgyalások. Úgyhogy, ha valaki ennek a témának a szakértője, akkor március 10-13-án legyen szíves fáradjon el Genfbe, mert a gépjárművekre vonatkozó szabályozás harmonizációjának világfórumát tartják, és itt a koreaiak és a japánok is ott fognak csücsülni az asztalnál, tehát most akkor miért kell ezt nekünk a TTIP tárgyalásokba beépíteni, amitől még kevésbé átlátható lesz? Hát sokan azt sem tudják, hogy ez zajlik. Tehát mielőtt a TTIP-be próbálnánk ezt bepazírozni, próbáljunk meg olyan ö, dolgokat is figyelemmel kísérni, amik zajlanak. Hát a közlekedési bizottságnak például ez fontos lenne. Én remélem, hogy erre ez megtörténik. Ezek itt tények, úgyhogy ezekkel kapcsolatban biztos, hogy meg tudunk állapodni, biztos vagyok benne, hogy Kampurral, nagyra becsült kollégámmal sikerül így megállapodnunk. Köszönöm, mondja az elnök, és köszönjük a dicséretet az előadónak, Amátó kolléga. Dann kommt Ines Ayala Sender. Ha nem ő, akkor Ayala Sender. Köszönöm szépen. Kollégák, egyetértek Van de Kamp úrral, és gratulálok is neki ahhoz, hogy felvetette a témát ami, amiről eddig nem volt szó, vagy erről az aspektusáról, amelynek nem volt szó. Nehézségek, kockázatok bőven vannak a TTIP tárgyalások kapcsán, főleg a jelenlegi közhangulatban lesz nehéz erről pozitívan szavazni. Érdemes lenne talán Malmström asszonyt meghívni a bizottság elé, és eszmecserét tartani vele. Ugyanis hiányzanak jelenleg a környezeti és szociális száradékok, a közszolgálat védelme sem garantált. Ebben teljesen más az amerikai és az európai rendszer. A szakszervezetek jogai tekintetében is nagyok az eltérések. Már pedig mi a szakszervezetek helyzetét inkább javítani, erősíteni szeretnénk, mint gyengíteni. És a nagy koncernek közötti konfliktusok, a Boeing-Airbus konfliktust is kezelni kéne. Biztos, hogy ez is föl fog merülni, ugyanúgy, mint a, az adatcsere, mint problémás terület. A párizsi támadás erre újra ráirányította a figyelmet. A kereskedelmi és közlekedési adatok felhasználása biztonsági okokból itt ugyanis a vita kérdés. Köszönöm. Melyek Kilönnek adok szót Köszönöm a szót, elnök úr. Lämpimästi kiittää. Bocsánat. Köszönöm az előadónak a véleményt, és emlékeztetném a kollégákat rá, hogy nagyon jó lenne, ha a szöveg tükrözni azt, amit mi korábban mondtunk az eljárás átláthatóságáról, és világos lenne, hogy mely területek lesznek benne és nem. A civil szervezetek enyhén szólva nem lelkesednek a TTIP megállapodás egészéért, nagyon is kritikusak, aggódnak, hogy a csomagszerű megalapodás hova vezet majd. Eichhout kolléga rámutatott, és egyetértek vele, hogy olyan dolgok történnek a világban, amelyek a TTIP tárgyalásokkal párhuzamosan nagyon megváltoztatják pillanatról pillanatra a pályát is, amelyen a tárgyalások hát a küzdelem zajlik. Hangsúlyozni szeretném, hogy a közlekedési ágazat véleményem szerint el kell, hogy érje, hogy a TTIP tárgyalások az európai közlekedéshez köthető szociális dömpinget, szociális jogalkotást ne érintse károsan. Saját tapasztalatból beszélek, amikor ezt mondom. Tárgyaltam én is már amerikaiakkal. Amikor Van de Kamp úr a hajóépítésről beszélt, Nos, eszembe jutott, hogy én is találkoztam az USA közlekedési miniszterével, és a jégtörők vonatkozásában egyenesen megmondtam neki, hogy az európaiak soha egy ilyen hajót nem fognak venni az amerikaiaktól, még akkor sem, hogyha század annyiba kerül, mint az európai. Ez lehet, hogy kicsit túlzó kijelentés volt, és nem árultam el neki semmi finn jégtörő építési technológiai titkokat. A kongresszus nagyon védi az amerikai munkavállalókat és az amerikai know-how-t, járjunk el mi is így, ha már az amerikaiakkal tárgyalunk. Krisztin Noajó. Köszönöm az előadónak a javaslatokat, amelyek kapcsán az jut be, hogy csodálkozunk, hogy hogy lehet ez egyáltalán elkezdeni a kereskedelmi tárgyalásokat anélkül, hogy ezeket előzetesen tisztázták volna. Óriási ipari, autóipari, légiközlekedési, ágazati szabályozási különbségek vannak, és nagyon nagy kihívások várnak minket hogyha az amerikai piacra akarunk kijutni. Tehát mindez, ami elhangzott, az is nagyon fontos, de főleg az európai ipar szempontjából fontos. És Leichfried úr kiválóan bemutatta már a szociáldemokrata frakció általános véleményét, nem akarom ezt elismételni, hogy egyre inkább fogyatkozik a támogatottsága a szociáldemokraták körében a DITIT megállapodásnak. Ehelyett inkább arról beszélnék, hogy mi lesz ezekkel, milyenek lesznek ezek a, az egyeztető bíróságok a két térség között. Erről mit lehet tudni? Köszönöm. Mari Krisztin a kap szót. Köszönöm. A Nemzeti Front, amelynek én is képviselője vagyok, elutasítja a transatlanti tárgyalásokat. Ez egy további csapást fog jelenteni, ha megköttetik a nemzeti gazdaságainkra, de a demokráciánkra és a szabadságra is. Az amerikaiak maguk mondják, hogy ez nekik meg fogja érni. Én és mi nem támogatjuk a közlekedési ágazatra való kiterjesztését a tárgyalásoknak az USA-val szemben. Az Európai Unió nem védi ezt a stratégiai ágazatot, éppen ezért, sőt inkább restrikciókkal sújtja, és így duplán nehéz helyzetbe kerülnének az amerikai versenytársak kapcsán. Brüsszelben nagyon nagy az egyenlőtlenség, az USA által bemutatott európai légi közlekedési vállalatokra kiszabott korlátozások, és a mi általunk az USA beliekre kiszabottak között. Egyértelmű, hogy az USA a saját stratégiai ágazatait körömszakadtáig védelmezi, mi pedig nem kellőképpen. Óriási a kockázata annak, hogy ez a megalapodás például a légiközlekedés területén tovább súlyosbítja már a is meglévő válságot. Danke sehr, jetzt Pavel Köszönjük szépen, Pavel Telicska. Uh, thank you, Mr. Chairman, uh, uh, colleagues. Uh... Köszönöm, elnök úr. Kollégák, a közlekedési bizottságot érinti mindez, ez biztos. Vannak olyan kérdések, amelyek a mi területünkre nyúlnak, viszont emellett vannak még olyan témák is, amelyekkel már lehetett volna foglalkozni, de még nem foglalkoztak. Mi nyilván nem mi készítettük a tárgyalási megbízást, és nyilván nem mi hagytuk ezt jóvá. Ezt a tanács és a bizottság végezte el ezt a feladatot. Egy kolléga említette már, hogy érdemes lenne Malmström biztos elhívni egy eszmecserére. Hát talán jó lenne a tárgyalókkal is találkozni, hiszen nekik vannak napi tapasztalataik a tárgyalások menetéről, és meg lehetne kérdezni, hogy miért nem kerültek fel a rendre bizonyos témák, akkor megtudnánk, hogy milyennek az oka, tapasztalhatnánk, hogy hogy zajlanak ezek, és azt a kérdést is feltehetnénk, hogy a mi területünkön mi a helyzet a standardekkel. Tehát Malmström biztos, vagy pedig a tárgyalók, nem tudom, ezt a többiekre bíznám, hogy kit hívjunk meg, de szerintem érdemes lenne ez a meghívás és eszmecsere. Ez volt az egyik dolog. A másik, nem csak ebben a szakbizottságban, de más szakbizottságban is gyakran fölmerül ez a téma, nagyon népszerű téma. Én nem emlékszem semmilyen más megállapodásra a közelmúltban, amely ilyen jellegű lenne, amely ennyire átlátható lenne. Tehát az átláthatóságról beszélni nagyon népszerű, de azért elég nagy az átláthatóság, mindannyian bemehetünk az olvasószobába, a parlament nyomás gyakorlásának köszönhetően, és megvannak a vonatkozó intézkedések, tehát megkaphatjuk az anyagokat. Ami a véleménytervezetet illeti végül, szerintem nagyon jó a szöveg, a témákat azonosítja, Fankamp előadó a közlekedési szempontokra koncentrál, ez nagyon jó. Lehet, hogy egy-két dolgon még eh, elgondolkodom, hogy benyújtsak egy-két módosítót, de nagyon jó kiegyensúlyozott szövegről van szó. Jelenleg így tudunk tovább haladni, és az lenne jó, hogyha biztos eljön a szakbizottságunkhoz. Köszönöm, Karima Deli. Köszönöm, elnök úr. Megpróbálok nagyon gyorsan fogalmazni. A TTIP szövegben nem sok szerepel a közlekedés politikáról, hanem általános mondatok vannak benne a tengeri közlekedésről, a légi közlekedésről. És számomra ez az egyik dolog, amit meg akartam említeni, tehát ugye az USA és az EU között a légi közlekedéssel kapcsolatos megállapodás után úgy látom, hogy nincs koherencia, pedig ez az EU érdeke lenne. Ez az első megjegyzésem, és a második pedig az, hogy ami a navigációt illeti, hát a teljesítményre vonatkozóan, a környezetvédelmi teljesítményre vonatkozóan ugye van lehetőség, tehát hogy a hajó motoroknak a környezetvédelmi teljesítménye milyen legyen, de itt vannak az amerikai normák és az európai normák, az európai normák többet kívánnak meg. Erre tehát figyeljünk oda, Van de Kamp úrnak ezt mondom, és megköszönöm a munkáját. Tomás Poreba. Köszönjük, Tomás Poreba. Köszönöm szépen. Szeretném megköszönni a jelentéstevő munkáját. Kiváló szöveg készült, és a frakcióm az ECR részéről szeretném elmondani, hogy a kollégákhoz hasonlóan úgy gondolom, hogy ez a megállapodás kiváló lehetőség az európai közlekedés részéről. Különösen igaz ez két terület, két terület számára, amelyek közül az egyik a légi közlekedés. Lehetőséget nyújtana ez a kezdő európai légitársaságok számára, amelyek Amerikába indítanak járatokat, és hát a másik terület, ahol ez nagyon fontos, az a tengeri közlekedés. Az USA-ban ott van a Jones Act, amely kimondja, hogy csak olyan hajókat használhatnak, amelyeket az Egyesült Államokban építettek, regisztráltak, és amelyek amerikai kézben vannak, amerikai üzemeltetők üzemeltették őket. Szerintem ezen a téren mindenképpen tovább kell lépnünk a tárgyalásokban, és biztatnunk kell az amerikai felet, hogy lépjen túl protekcionista gyakorlatán ezen a téren. Az ECR, és én, mint lengyel képviselő is úgy gondolom, hogy a TTIP sok lehetőséget rejt, sokat nyerhetünk a TTIP-ből, illetve a TTIP-pel. Köszönöm. Elnök, először is szerettem volna még egyszer felhívni a figyelmet arra, hogy a szakbizottsági elnökök értekezletén belüli munkacsoporton, amely a TTIP-el foglalkozik, belül, én képviselem a Transzakbizottságot, és eh, megkaptam Vandekem kolléga javaslatát, én két módosítót fogalmaztam meg, ezeket ő beépítette a szövegbe, úgyhogy ezúton is köszönöm a jó együttműködést. Többször is eh, szóltam a hajózásban és légiforgalomban mutatkozó igazságtalanságról, melyre többen is felhívták a figyelmet, ugyanis eh, az Európai Uniót intézményként nem ismeri el az USA. Ez globális szinten is egyedülálló. Minden más állammal sikerül a konkrét országokkal megállapodnunk, tehát megállapodások születnek az országok és az EU között. Az amerikaiak itt vonakodnak, nyilván azért, mert hatalmas gazdasági előnyük van, részt vehetnek az európai belső piacon, ez megnyílik a számukra, ami számunkra azonban nem nyílik meg, az amerikai piac. Mondtam is Schulz parlamenti elnöknek, hogyha én lennék itt a hangadó, akkor én azt mondanám az amerikai félnek, hogy semmiféle tárgyalásokat nem kezdünk veletek, amíg el nem ismeritek az Európai Uniót intézményként a légiközlekedésben és a hajózásban. Egyszerűen elképesztő, ami zajlik. Mi van ennek a hátterében? Nyilván a gazdasági előny. Kezina Meissner is elmondta, az amerikaiak nyilván nem akarják ezt a TTIP révén sem megváltoztatni. Lehetünk optimisták a hajózásban, de Hallhattuk Gezine Meissnertől és más kollégáktól is, hogy akik beszéltek az amerikaiakkal, már rögtön nem optimisták. Ők ott jártak, ugye ők tudják, és erről az előnyről Amerika nem mond le. A kereskedelmi megállapodás nyilván nem arról szól, hogy nagyok az akadályok, hanem a szabályozásról szól ez elsősorban. Sokan érvelnek az 500 ezer munkahelyel is, amely így teremtődne, de Güft is mindig ezzel érvelt. Most már szó sincs erről. És hát nyilván, hogyha az 500 ezer új munkahely nagy része az USA-ban létesül, csak töredéke itt, akkor ez nem jó üzlet nekünk. Pont így gondolkodnak az amerikaiak, úgyhogy ezzel legyünk tisztában. Aztán, hogy zajlott ez az egész? Teljesen zárt ajtók mögött tárgyaltak. Ez hihetetlen. Átláthatóságra van szükséget. A mi beegyezésünket is kérik a későbbiekben, de most azt akarják, hogy mi először bólintsunk rá, és majd utólag kapjuk meg a dokumentumokat? A bizottság most megígérte, hogy méltányosabban jár el, de hát hiszem, ha látom. Aztán, mi a helyzet a bíráskodással? Az USA egy jogállam, az EU-ban is jogállamiság van, úgyhogy a közvetítő bír, bíróságokra itt nincs szükség. El lehet menni, jogvita esetén a rendes bíróságokhoz. Hiszen az nem lehet, hogy két-három jogász döntsön bármiféle fellebezési lehetőség nélkül egy-egy jogvitában. Jogállamiság van. Aztán, ha mi döntünk például a kibocsátási határértékekről, és az amerikaiak utólag mondják, hogy nem, ők ezt nem akarják. Nyilván az is igaz, hogy a, az autóiparban, az autóiparon belül bizonyos területeken az USA-ban jobb határértékek vannak, mint nálunk, de úgy gondolom, hogy erről mindenképpen a jogállamiság keretein belül kell dönteni, hogy mi történik, ha jogvita van. Azt látni kell, hogy kereskedelmi akadályok már nincsenek, már szabad kereskedelem valósul meg. Itt a szabályozásról van szó. A szabályozás az, ami a középpontban áll. Itt nagyon óvatosnak kell lennünk, nehogy a jogi lehetőségeink, illetve a demokratikus elvek sérüljenek. Már vége a vitának elvileg, de Gezina Meissnernek még egyszer röviden szót adok. Igen, azért kértem szót, mert kétszer is idéztél engem, illetve azt, amit mondtam. Azt szeretném kérni, hogyha a TRAN részéről beszámolsz, akkor légy kiegyensúlyozott. Csak azt emelted ki, amit én kritikaként megfogalmaztam, jó lenne, ha nem csak a kritikát közvetítenéd a munkacsoport felé. Mindenkinek nyilván megvan a saját véleménye. Mondtam, hogy a légi, társas, a légi közlekedésre vonatkozó rész nem tetszik, de a Jones Act-nél van valami elmozdulás, ezt is elmondtam. Úgyhogy kérlek, hogyha a munkacsoportban beszámolsz, akkor mondj el mindent és tükrözd az összes véleményt. Nyilván mindenkinek más a véleménye, mind a szakbizottságokban, mind a frakciónkban is nagyon különböző vélemények uralkodnak a TTIP kapcsán. Lehet, hogy nálatok a frakciókban egységes az álláspont, de nyilván mindig továbbadom az összes álláspontot, megpróbálom mindet képviselni. Elnézést, elnök úr, csak egy dolgot mondanék. Az átláthatóság kapcsán azért legyünk igazságosak, nem lehet szó most már arról, hogy zárt ajtók mögött tárgyalnak, itt nagy változás történt. Az ember elmehet az olvasóterembe, ott elolvashatja a szöveget. Sok-sok megállapodás tárgyalásán részt vettem. Itt példátlanul nagy átláthatóság uralkodik más megállapodásokhoz mérten, úgyhogy itt egyszerűen nem lehet zárt ajtókról beszélni. Nem, mondja az elnök, ellent kell mondanom, mert terv, hogy változni fog ez, viszont eddig még nem változott a dolog. Vannak olyan területek, illetve olyan szövegrészek, amelyekre vonatkozólag ugyan elolvashatom a szöveget, de nem vihetem például magammal a terembe a telefonomat, nem készíthetek jegyzeteket, senkivel nem beszélhetek az olvasottakról. Úgyhogy ez igenis top secret, ez igenis zárt ajtók mögötti tárgyalásnak minősül. Mi, mire jutok azzal, hogyha a dokumentumokat elolvasom, eh, aztán viszont senkivel nem beszélhetek az olvasottakról. Mi értelme van ennek így? Ha majd változott ez, akkor majd beszámolok erről, azt sikerként könyvelhetjük el, de egyelőre ez nem így van. Most az Európai Bizottság kap szót. Köszönöm, elnök úr. A szolgáltatásokról újra fogunk tárgyalni. Nem tudok mindenre válaszolni, mi felmerül, de remélem, hogy azért kicsit tisztázok néhány dolgot a nem közlekedési vonatkozású, tisztán környezeti kérdésekről most nem szólnék, bár ezek is nagyon fontosak, és minden ágazatra hatásuk van. A tisztán közlekedési vonatkozású tárgyalási kérdések vonatkozásában Malmström biztos asszony óriási erőfeszítéseket tett, ahogy ezt önök is elismerték, az utóbbi hónapok, hetek során, hogy átláthatóbb legyen a tárgyalás, és most az olvasótermek bevezetésével, a reading roomok bevezetésével talán javult valamit a helyzet, de ahogy önök közül is többen elmondták, az átláthatóság tekintetében ezek a tárgyalások minden eddiginél átláthatóbbak. Tehát lehet, hogy még mindig nem elég átláthatóak, de ami emberileg lehetséges volt, azt megtettük, hogy a TTIP tárgyalások a civil szervezetek, a parlamenti képviselők számára EU szerte és nemzeti szinten is követhetők legyenek. Soha nem volt még ennyire nyílt tárgyalásunk senkivel. Ezt leszeretném szögezni. A parlamenti képviselőknek hozzáférése van minden EU dokumentumhoz a Reading Room-on keresztül erre majd kitérek még. Az egyik felvetés szerint a közlekedést eddig nem is említették a tárgyalások során. Jó magam, a szolgáltatásokért felelős tárgyaló vagyok, és ezt egy kicsit pontosítanom kell. Akik már voltak a Reading Room oldalon, láthatják, hogy már 2013. októberében elkészítettünk két tárgyalási non-papert, amelynek az egyik a légi közlekedésről, a másik a pedig a tengeri közlekedésről szólt. Önök számára ez mind a kettő hozzáférhető, és ezekben átfogó módon, nem minden részletre kitérve, tehát vázoltuk azokat a problémákat, amelyeket az EU szeretne napirendet tűzni a tárgyalások során. Sok olyat, amelyeket önök is itt említettek. Például a Jones Act ügyét, vagy a légi közlekedési tulajdonosi korlátozásokat, vagy a Fly American programot, a levegő légiközlekedés biztonságára vonatkozó kölcsönös elismerés ügyét, tehát nem igaz az, hogy a tran ágazatról ne lett volna még szó. Ugyanez érvényes a közbeszerzésekre is, ami már nem az én területem ugyan, de itt is az EU már lefektette, hogy mit gondol, és tény, hogy aszimetria van az európai nyitottság és az amerikai zártság tekintetében, hogy a közbeszerzések hozzáférhetőségét kikelőt lehetne megnyitni. Ugye, talán tudják, Amerikában nagyon szigorúan szabályozzák ezt. Ezt is felvetettük, sőt a prioritásaink között szerepel a közlekedési ágazat kapcsán is, hogy kinek legyen hozzáférése a közbeszerzési eljárásokhoz. Tehát ez azért, ha nem is szigorúan trant kérdés, nagyon is csatlakozik hozzá, és sok ehhez hasonlót felvetettünk már. Tehát szerintem a magunk részéről pontosítani kell azt, hogy a tranról nem is beszélünk. Mármint a közlekedésről. És ezt egyébként a 2013 májusi parlamenti állásfoglalással összhangban tesszük, amelyben kértek is minket, hogy képviseljük a közlekedési ágazat érdekeit. Önök közül többen jogosan említették, hogy egyes európai közlekedési témák nagyon nagy érzékenységet érintenek az USA-ban. A nemzeti biztonság, ugye a Jones Act kapcsán, ugye, de a Jones az 1920-as években született meg, nem hinném, hogy ezzel össze akadnánk. Ami a légiközlekedési viszonyokat illeti, ennek lehet biztonságpolitikai vonatkozása, hogy kik fogadhatók el a tulajdonosi körben egy légitársaság tulajdonosai között ezt vizsgáljuk. Ezek nagyon politikai értelemben is érzékeny kérdések. A McCain módosító ugye a Jones Act-et szüntetné meg, washingtoni kollégáink azt mondják, hogy ennek nem sok esélye van, hogy megvalósul. Volt már erre kísérlet, és soha nem sikerült átvinni ezt a politikai akaratot. Tehát az USA-ban is van ellenzéke a protekcionista megközelítésnek. Ebből azért látható. A tengeri légközlekedés területén ez mindenképpen így van. Tehát szerintem érdemes belepillantani azokba a dokumentumokba, amelyeket a Reading Room-on keresztül már publikáltunk, és ami az eddigi hét tárgyalási körről tájékoztatás elérhető, abból is látható, hogy sok időt és politikai tőkét fektettünk már eddig is a közlekedési témákba. Nyilván még tartanak a tárgyalások, tehát konszenzusról még nyilván nem beszélhetünk, hogy egyes korlátozásokat feloldanak-e vagy sem, ez most még nem látható. amit elnök úr mondott, a, a közlekedés területén még teljesen hagyományos kereskedelmi korlátozások is élnek. Klasszikus kereskedelmi korlátok. Vagy a beruházási tilalom, vagy korlátozás, hogy csak 25%-a lehet egy beruházásnak nem USA beli ö, tulajdonban. Tehát ezek nem második, harmadik generációs szabályozási kérdések, amiről a WTO tárgyal, vagy a Jones Act is egy kifejezetten protekcionista törvény. Bizonyos tevékenységeket két amerikai kikötő között például nem amerikai szállító nem láthat el. Ezek klasszikus kereskedelmi korlátozások, a szabályozási problémákon túl. Vagy vannak olyan termékcsoportok, ahol egyszerűen bezárják a kaput, és azt mondják, hogy ebben az ágazatban legalább x százalék amerikai tulajdonnak kell lennie. Sőt, ezek új keletűek, a gazdasági válság során hozták ezeket a döntéseket. Tehát bőven vannak még klasszikus problémák is. Köszönöm és örülök neki, hogy az Önök Bizottsága a TTIP tárgyalások kapcsán folyamatosan hangsúlyozzák az európai érdekeket. Minket segítenek ezzel. Szívesen állunk rendelkezésre önöknek bármikor, és a fölöttem álló tárgyalók is így vannak ezzel. Örülünk, hogy önök verik az asztalt. Nem lesz könnyű ezeket a dolgokat eladni az amerikaiaknak, de minél jobban hallatják a hangjukat, annál könnyebb lesz mégis ez a nehéz feladat. Jelenleg Európa számára nem túl jól állnak a TTIP tárgyalások. Köszönjük szépen az záró szó erejéig megkapja a szót Wim de Kamp. Um, a mein mijn eh, collega uh, Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm a képviselő kollégáknak, és köszönöm szépen az Európai Bizottság képviselőjének is. Szerintem az lenne a legjobb, ha mindannyian ellátogatnánk februárban az USA-ba, ezáltal koordin, jobban is tudnánk koordinálni a TTIP-pel kapcsolatos fellépésünket illetően. Ami a szöveget illeti, nyilván nagyon sok kérdés merül fel a TTIP kapcsán, ahogyan Leif úr is mondta, és nehéz ezeket mind szerepeltetni a szövegben. Egyébként sem gondolom, hogy a szövegnek ez a célja, hogy felvázolja az összes problémás kérdést. A Nemzetközi Kereskedelmi Szakbizottság véleményét is figyelembe vettem, és válaszolva Bass Eichhout kedves szavaira, mindig nagyon óvatos vagyok, hogyha ilyen sokat dicséri az embert, akkor nagyon sok módosító is várható tőle, ezt megtapasztalhattuk a múltban, úgyhogy majd meglátjuk, hány módosítót is nyújt be. Liberális kollégám felé fordulok most, szerintem jó lenne találkozni Malmström biztos asszonyjal. Ha másért nem, hát azért, hogy elmondjuk neki, milyen politikai megfontolások mozgatnak bennünket. Szerintem tényleg fontos, hogy megvitassuk a különböző nyitott kérdéseket Malmström biztos asszonyal. Nagyon jó ötletnek tartom azt, hogy egyeztessünk vele. Sok mindent hallhatunk az egységes európai légboltról, illetve az Open Skies-ról, a reciprocitásról, a normákról, standardokról. Érdeklődéssel várom a módosítókat, és mindenképpen élni fogok a, azzal a javaslattal, amit tett a bizottság, hogy nevezetesen, hogy több, több látogassuk többet az olvasótermeket. Igen, igen, de nem mindenki, nem mindenki férhet hozzá ott az összes dokumentumhoz. Úgyhogy csak óvatosan. Jó, a módosítók benyújtásának határideje Február 12 déli 12 óra, most pedig a koordinátorok ülése következik, amely zárt ajtók mögött zajlik.